Good morning everybody. I think... Jó napot kívánok mindenki! Ha megengedik, akkor megkezdjük a mai konferenciánkat. Én vagyok a moderátor. Adriana Csevetella, olasz eh, újságíró vagyok. Adriana Cseretelli, a Sole 24 Ore újságírója. A konferenciánk központi témája az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap. Azt gondolom, hogy nagyon jó téma, különleges, miután két éve recesszióban találjuk magunkat, a gazdasági növekedés nem igazán kiemelkedő, nagyon gyenge a növekedés, a munkanélküliségi arány viszont magas, de az Európai Unió megajándékozott minket egy olyan alappal, amely segítségével alkalmazkodni lehet a problémákhoz, amelyekkel szembesülünk. Ez az európai globalizációs alap nem valami fényesen kezdte meg pályafutását. 2007-ben hozták létre, és két éven keresztül Csipke Rózsika álmot aludt, és az olasz képviselő kollégánk Barbara Mater asszony emelte ki ennek a szerepét, megreformálták, és úgy tűnik, hogy most már sikertörténetről lehet beszámolni. Kiváltképpen néhány eset, ország esetében Olaszország a harmadik számú kedvezményezett ennek az alapnak. Írország, Franciaország, Spanyolország a kedvezményezett országok közé tartoznak. Mostanáig nagyon jól éltek az alapból adódó lehetőségekkel. Meg utána néztem ennek az alapnak. Nem sok pénz van ebben az alapban, de minden esetre úgy gondolom, hogy ez ...216 napba telik, mire a pénzt kifizetik. Szerintem ez nagyon hosszú idő, nagyon sokat kell várni a pénzre. Hosszú idő ez. Kiváltképpen ilyen nehéz időkben, kiváltképpen a munkavállalók szempontjából nagyon hosszú ez a várakozási idő. Most pedig Bárbara Matera asszonynak adom meg a szót. Kérdés is intéznék mindjárt hozzám. Nem túl hosszú ez a várakozási idő. Ugye egy új reformot kell bevezetni. Kérem szépen, öné a szó. Kezdjük akkor önnel. Köszönetet mondok Adriana Cseretellinek, és mindenkit üdvözlök. Jó napot kívánok valamennyi lévő vendégnek, különösen köszönetet mondok valamennyi előadónak, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek ezen a konferencián, amely az európai globalizációs alkalmazkodási alap fontosságával foglalkozik az európai, jelenlegi európai munkaerőpiac szempontjából. Köszönetet szeretnék mondani Andor biztos úrnak, hogy itt van velünk valamint az olasz szociális ügyi miniszternek, Mauricio Szakonnak, aki videókonferencia keretében van itt velünk, valamint a foglalkoztatás ügyi szakbizottság elnökének Berez asszonynak, és sajnos nem tudott eljönni intézményi kötelezettségei ellátása miatt a magyar miniszter Comba úr. Köszönetet mondok Darden úrnak, mert annyira erősen szorgalmazta ezt a konferenciát. Én vagyok az állandó jelentéstevő a Költségvetési Szakbizottságban a globalizációs alapnak, és Darden úr pedig a szocialista frakció árnyék jelentéstevője ezzel az alappal kapcsolatban szintén a Költségvetési Szakbizottságban, amit célunk ezen alap népszerűsítése, ismertetése, különösen a jelenlegi munkaerőpiac szempontjából a jelenlegi körülmények között Európában. Nagyon jól ismerjük a kedvezőtlen kihatásait a globalizációnak, ismerjük a százalékos adatokat a munkanélküliség esetében Európában 10 százalék körül ez az adat, főleg a fiatalokat sújtja, és különösen ismerjük, hogy mennyire fontos és mennyire nehéz helyzetű a költségvetés az egyes európai tagállamokban, mennyire nehezen tudnak forrásokat biztosítani az új szakpolitikák számára. Nos, az európai globalizációs alap egy viszonylag fiatal alap 2006 óta létezik, első alkalommal 2007-ben alkalmazták. Nagyon sok kritikával illették ezt az alapot, amiért ennyire mechanikus jellegű, ennyire összetett, ennyire bonyolult, és ennyire távol van az európai munkavállalótól. A Financial Times-ban is megjelentek viták, ezt egy propaganda eszköznek minősítették Barroso elnök úr részéről az elmúlt választási kampány során. Nos, én milyen hiszek az alap fontosságában, és különösen a kiegészítő jellegében, az Európai Szociális Alapot egészíti ez ki. Ez a két alap egymást kiegészíti, nem átfedik egymást. Mindkettő foglalkoztatásügyi problémák megoldásával foglalkozik, de teljesen más időbeli perspektívák mentén, hiszen a globalizációs alap az egyes munkavállalókat segíti célzottan, személyre szabott képzési programokkal, második és harmadik szinten, miközben az Európai Szociális Alap célja a célkitűzések, mégpedig a hosszú távú célkitűzések megvalósítása. Tehát a két alap igenis, hogy együtt létezhet, talán Andor biztos úr majd bizonyosan több részletet tud majd e tekintetben szolgálni, mint én, néhány nappal ezelőtt sor került egy találkozóra a Suresz szakbizottságban a jövőbeli pénzügyi perspektívek tárgyában, ahol is a biztos úr kiemelte annak fontosságát, hogy ez az alap továbbra is fennálljon 2013 után is. Tehát nagyon örülök, hogy meghallgathatom majd a biztos úr beszámolóját. Nagyon sokan felvetették ezt a kérdést, hogy miért van szükség erre a találkozóra, erre a konferenciára. Szerintem nagyon fontos megismertetni ezt az alapot a közvéleménnyel, éppen ezért szeretnék bemutatni egy dokumentumot, egy perspektív, egy perspektust, amelyben bemutatom ezt az alapot valamennyi európai tagállamban, Nos, ez a prospektus bizonyosan nem azt szolgálja, hogy az európai globalizációs alap, alapját képező rendeletet helyettesítse, egészen egyszerűen az a cél, hogy az egyes tagállamokban az alapot népszerűsítse, ismerté tegye. Az Európai Bizottság legutóbbi beavatkozásainak köszönhetően ez a globalizációs alap egyre közelebb kerül az európai munkavállalókhoz. Az Európai Bizottság megerősítette ezt az alapot azáltal, hogy egy saját költségvetési sort biztosított neki. Itt 50 millió euróról van szó a kifizetések tekintetében, ez jelenik meg az Európai Unió költségvetésében külön költségvetési sorként. A bizottság további pénzügyi eszközöket használ fel ennek az alapnak a céljából. Azt kérem tehát az előadóktól, akik itt vannak most, illusztris vendégeink, akik egymást követik majd a két panel során, hogy fejtsék ki személyes véleményüket a következő napokat illetően, mert szeretném ezt az anyagot javítani, hogy még inkább az európai polgárok, munkavállalók hasznára váljon. Most olaszul és angolul mutatom be ezt az anyagot, de aztán az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre fog állni. Köszönetet mondok mindenkinek, és jó munkát kívánok. Jó. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Frederick Dardennek Okay az Európai Parlament foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottságának tagja, és szintén e konferencia támogatója. Merci. Köszönöm szépen. Mindenkit üdvözlök szeretettel, jó napot kívánok, üdvözöljük Önöket itt az Európai Parlamentben. Akik nem gyakran járnak nálunk, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönöm Barbara, kedves kollégák. Köszönöm szépen, hogy kezdeményezték ezt a programot, és örülök annak, hogy közösen meg tudok szervezni ezt a konferenciát. Köszönöm szépen az előadóknak, vendégeknek, a tisztelt biztos úrnak, köszönöm, hogy itt van, köszönöm a kedves kollégáknak, mindenkinek, aki hozzájárult, Pervansnak is köszönöm szépen, aki eh, együttműködött velünk. Köszönöm szépen mindenki nevében. Azt gondolom, hogy nagyon is sokoldalú, sokszínű, különböző gazdasági szereplőket képviselő előadóink vannak. És azt hiszem, hogy valóban gazdagítani tudják majd konferenciánkat sajátos tapasztalataikkal. Nagyon fontos elemekről van szó. Egy nagyon fontos Elem az, hogy ez az alap, ez a globalizációs alap elég új keletű, ahogy Barbara is elmondta, tehát 2006-ban jött létre ez az alap. Tehát nem a mi gyerekünk, mielőtt megjöttünk volna, már létezett de meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon hasznos és fontos ez az alap, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy arra kell tenni kísérletet, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsük meg annak érdekében, hogy minden előnyét élvezhessék az európai állampolgárok és munkavállalók. Úgy gondolom, hogy van még min elgondolkozni, javítani kell az alapon, és azt hiszem, hogy itt az idő, ez egy jól megválasztott időpont, alkalmas, aktuális időpont, hogy most beszéljünk erről, és most gondolkozunk, hiszen itt a válság a nyakunkon. 2009-ben megfelelően reformáltuk meg ezt az alapot, hogy valóban reagálni tudjon a válság okozta kihívásokra. 2011-ig tart az első szakasz, a 2009-es változásokat 2009-ben előrevetített további bővítéseket figyelmével kell még tovább reformálni. Aztán a bizottságnak van még munkája, pontosabban elnézést, a pénzügyi perspektíván foglalkozó idegenes bizottság és fontos munkát végzett. Örülök, hogy meghívták erre a konferenciára az illetékes bizottság elnökét, hiszen ő még jobban ki tudja emelni ennek az alapnak a fontosságát. És meg kell nézni, hogy a pénzügyi terve hogyan tudjuk beépíteni az alapokról való gondolkodást. Az alapot magát hogy lehet beépíteni a pénzügyi nagyon fontos. Aztán, ha úgy tetszik, egy jelentést készített portás portugál képviselő kollégánk, amíg nincs itt, csatlakozni fog majd hozzánk, de egy nagyon fontos ide vágó témában készített jelentést, és ez a jelentés magyaráz el, hogy hogyan is szerveződünk az alap körül. Azt gondolom, hogy még sok mindenen el kell gondolkozni, olyan elemekről kell elgondolkozni, amelyeket mellé esetleg kérdőjel teendő. Ma azt a kérdést tenném fel, hogy ez az alap hogyan tud hozzájárulni az EU 2020-as stratégiához, a 2020-as stratégia ambiciózus, a munkavállalók, a foglalkoztatás, a szegénység elleni küzdelem tekintetében is ambíciós ez a 2020-as stratégia. Azt gondolom, hogy ezen stratégia égisze alatt tud az alap hozzájárulni a stratégia megvalósításához. Az alap segítségével tudjuk ezeket az ambiciózus célokat elérni, például a foglalkoztatási szintet illetően. Egy kis kitérőt tennék. Most a foglalkoztatási típusokkal kapcsolatban. Azokban az ágazatokban, ahol a jövőben fontos fejlesztéseket akarunk bevezetni, nagyon fontos, hogy az idősek foglalkoztatása. Beszélünk az idősek foglalkoztatásról, a szenyor munkavállalókról, mert Belgiumban például, egy kicsit jobban ismerem ez az országot, mert többét, a, ugye az nyugdíj előtt álló munkavállalóknál, ugye a szerkezet átalakításnál nagyon fontos eszköz az előnyugdíj, mint eszköz, tehát nagyon sok idős munkavállalót előnyugdíjba küldenek. És akkor így megoldódik a probléma. A szerkezet átalakításnak egyik ilyen eszköze, gyakran alkalmazzák sajnos. Azt gondolom, hogy mindenütt ezen el kell gondolkozni Európában. A nyugdíjrendszerekkel is vannak problémák, és az időskorúak foglalkoztatása is egy nagyon fontos kérdés. És nagyon fontos, hogy ezen is elgondolkozzunk az alappal kapcsolatban. A ma délutáni közös gondolkodás remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy feltegyünk néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerüljük el ezeket a szerkezet átalakításokat, ezeket a telep áthelyezéseket, a globalizációnak ezeket a hatásait, hogyan lehet kivédeni, hogyan lehet a vállalkozásaink számára olyan eszközöket biztosítani, amelyek lehetővé teszik tovább élésüket. Ez szerintem nagyon fontos, ezen el kell gondolkoznunk. <clears throat> Emellett Portás kollégánk jelentésével kapcsolatban nem szabad elfeledkezni a költségvetési aspektusokról sem. Nyilvánvaló, hogy mostanáig az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap nem kapta meg az őt illető helyet költségvetésünkben. Valóban elmondhatjuk, hogy a kifizetési kötelezettségvállalások esetében nem régiben gondolkoztak el ezen egyáltalán, hogy legyen helye a költségvetésben, ami a más hasonló szociális alapokból történő átcsoportosításokat illeti, nos hát onnan kellene elvenni. Tehát azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy a viták, amelyeket ezzel kapcsolatban, a poltását is kapcsolatban folytathatunk, ezek hozzájárulhatnak a további pozitív feleményekhez. Egy másik elem, amely viták tárgyát képezte, és amely azt gondolom napirendre kerül majd mindjárt, az a kiegészítő jellege az Európai Szociális Alap, az ESSA mellé társul kiegészítésképpen a globalizációs alap. Itt a teremben biztos vannak olyanok, akik azt kérdezik, hogy miért kell kettő alap, miért nem elég egy alap, miért ne integrálnánk be egyiket, a globalizációs alapot a szociális alapba. Mik a különlegességei egyiknek és a másiknak? Miért nem vonhatóak össze? Persze vannak nehézségek, amelyekkel szembenézünk. Nagyon fontos tehát az alap megfelelő működtetése. A Költségvetési Bizottság elnöke nagyon érdekes gondolatokat fejtett ki ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a preventív gyógyszerek mellett mm, mindig nagyon jók a sürgősségi ellátás eszközei. És azt gondolom, hogy kiváltképpen a válság eh, idején nem lábaltunk ki még ebből a válságból, azt hiszem elmondhatom. Tehát nagyon jó, ha van megelőző preventív gyógyszer, de van sürgőségi ellátás is, mert a válság idején nagyon fontos ugye valamilyen módon is segítséget nyújtani a kétségben esett munkavállalónak. Nyilván jól kell koordinálni a kettő gyógymódot, a két alapot. kohéziós politika keretében nagyon fontos erről gondolkozni. Hát kérem szépen, néhány témát vetettem fel, a különböző hozzászólók, előadók nyilván kifejtik ezeket a témákat. Én bózasztóan örülök annak, hogy meg tudjuk szervezni ezt a konferenciát. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogy az alap programjait megerősítenénk, hatékonyabbá tennénk. Nagyon szépen köszönöm az önök részvételét, és megadom a szót moderátorasszonyunknak. Merci, et maintenant on va... Köszönöm, most pedig kezdődjön meg az első panel konferenciánk folyamán, amely azok a kihívásokkal foglalkozik, amelyek előttünk vannak, tekintetbe véve az Európa 2020-as stratégiát is ebben a panelben elsőként Andor László biztos úrnak adom meg a szót, aki a Szociális és Foglalkoztatás ügyi biztos. Much, uh... Köszönöm szépen, tisztelt képviselők és hölgyek, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon is aktuális vita, amelyet ma folytatunk. Éppen ezért szeretném megköszönni a vendéglátóinknak, a szervezőknek, Mátéra asszonynak kivetképpen köszönöm a meghívást, amelyet megkaptam, és nagyon hálás vagyok az által végzett munkáért, felhívta a figyelmet az Európai Globalizációs Kiigazatási Alapra. Köszönöm szépen a javaslatokat, amelyekkel javítani kívánja az alapot. Ez a kis könyvecske, amit most kaptam, kiváló példája annak, hogy nem csak tudatosítani kell hanem terjeszteni kell a megfelelő információkat az európai állampolgárok és munkavállalók felé, hogy milyen lehetőségeik vannak az Európai Unió pénzügyi eszközei segítségével, hogyan segítenek a munkavállalókon, kiváltképpen azokon, akik az elbocsátás veszélyelében néznek. Mint önök is tudják, a bizottság konzultációkat kezdett a főérintettekkel, tagállamokkal, a hatóságokkal, a tagállamokban a szociális partnerekkel, az alapról EU és ágazati szinten megkezdtük tehát a konzultációs tárgyalásokat. A bizottság meghallgatott mindenkit, méghozzá nagyon figyelmesen meghallgattuk a véleményeket, sőt a bírálatokat is. E, valóban közelről e, megvizsgáljuk majd. 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan is. Ez a konferencia nyilván további gondolatokkal lát -e bennünket, amikor a globalizációs alapon gondolkozunk, megreformáljuk. Azt kell biztosítani, hogy továbbra is segítséget támogat két nyújt azoknak, akik elveszítették a munkájukat a tömeges elbocsátások következtében Európa szerte. Azt gondolom, hogy vannak opcióink, méghozzá sok opció van, méghozzá 2014-től. Nem mondhatom el pontosan jelenleg, hogy a bizottság miről és hogyan fog dönteni, amikor döntést hoz majd az év második felében. Különböző irányokat vehetünk be, de azt gondolom, hogy már kizárhatunk néhány opciót a sok opcióból. Először is Azt gondolom, hogy nem lehet megszüntetni az EGF-et, az Európai Globalizációs Alapot. Ebben egyet kell érteni. Ez egy nagyon fontos alap, nagyon fontos funkciót tölt be, és a megszüntetése nagy-nagy hiba lenne, mert alapvető támogatást nyújt az európai munkavállalók számára, és eddig nagyon jól teljesített. Lehet, hogy nem kiváló az alap, de ne felejtjük, hogy mit élt már el eddig, mit tesz. Nem régen hoztuk létre, alatt sok eredményt ért el. Társfinanszírozott különböző munka közvetítői tevékenységet, mint, 8, mint egy 80 ezer európai munkavállalót segített. Átképzés. 380 millió eurót fizetett ki a tagállamoknak annak érdekében, hogy ezek a munkavállalók a munkaerőpiacon maradhassanak, konszolidálják készségeiket, alkalmazkodni tudjanak a feltörekvő ágazatok igényeihez. 80 százalék Az elmúlt két évben a kérvények 80%-át tudtuk lebonyolítani. Az alap bemutattam, hogy nagyon fontos eszköz, amelyel a szolidaritást is ki tudjuk fejezni a válság idejében. Örömmel hallottam, hogy milyen pozitív hatása volt az alapnak, amikor megtartottuk januárban az első tárgyalást az érintettekkel. Több tagállami delegáció elmondta, hogy az alap valóban megnövelte az elbocsájtott munkavállalók önbizalmát, lehetővé tette számukra, hogy új karrier lehetőségeket vázoljanak fel maguknak. Persze nem mindenki talált még új munkahelyet, amikor az alaptámogatása elfogyott, de úgy érezték a munkavállalók, hogy közvetlenül segítette őket az Európai Unió, sőt személyesen segítette őket. A karrier lehetőségek jobbak, mint az alap nélkül lettek volna. Ez az a segítség, amelyet a törékeny, sérülékeny társadalmi csoportok igényelnek. Miután azt mondtam, hogy egyik irány az teljesen nem járható, mármint hogy megszüntetjük az EGA-t, egy másik dolog, amit ki lehet zárni, az egy olyan forgatókönyv, ami a business as usual forgatókönyv, a status quo megőrzése, azt hiszem számomra ez elfogadhatatlan és nem fenntartható opció. A tapasztalatainkból, amelyeket gyűjtöttünk, a megjegyzések, a megfigyelések révén rájöttünk arra, hogy ez így nem tartható. Világos, hogy szükség van arra, hogy változásokat eszközöljünk. ki szeretnék emelni néhány főbb gondolatot ezzel kapcsolatban. Jelenleg 10 hónap telik el a kévén benyújtása és az első kifizetés között. És ez valóban nagyon hosszú idő, mert az alap nem része az EU költségvetésének, adhok alapon mobilizálják egy hosszú és bonyolult folyamaton keresztül. Először a bizottság jóvá hagy egy javaslatot 23 nyelven. Aztán öt munkacsoport a tanácson belül és a parlamentben döntést fogalmaz meg. Aztán, amint a költségvetési hatóság döntést hozott, a bizottságnak egy másik ö, ö, javaslatot kell kidolgoznia, amely a kifizetése kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy néhány tagállam nem kíván előre finanszírozni intézkedéseket mert látják, hogy késlekedik az kifizetés. Gondolnak arra, hogy milyen hatása van az elbocsátás az emberek életére. Csökkenteni kell a bürokráciát, és segíteni kell a munkavállalóknak méghozzá gyorsabban. Néhány tagállam attól is fél, hogy a globalizációs alapa kapcsolatos rendelkezés túlságosan rugalmatlan. Például, ahogy meghatározza a gazdasági ágazatot a végrehajtási időszak hozzád. Ezt lehet, hogy nem tartja őket vissza attól, hogy kérjenek támogatást, pályázanak, de lehet, hogy nem az első csoportját választják az intézkedéseknek. Ki kell használnunk a lehetőséget, amely a rendeletben szerepel. A rendeletben lehetőség van arra, hogy 2013-ig felülvizsgáljuk és javítsuk ki az alaphiányosságait. Mindenképpen változtatni kell az alapon. Bármilyen technikai változások lesznek a jövőben, úgy gondolom, hogy minden esetre be kellene építeni a következő több éves pénzügyi keretbe. A gyakorlatban ez hogy is képzelhető el? Vagy úgy, hogy egy önálló EGA-t hozunk létre, külön önálló költségvetési címsorral, az EU költségvetésén belül, vagy pedig úgy, hogy beépítjük az Európai Szociális Alapba méghozzá egy ring fence költségvetésbe, amelyet a bizottság EU szinten kezel. A két lehetőség 5-6 hónappal csökkenteni ezt az eljárási időszakot, hamarabb kerülne kifizetésre az adott összeg. Ha beépítenék a globalizációs alapot a költségvetésbe, mint önálló címsor, akkor a bizottsági szolgálatoknak minden a pályázaton lenne lehetőségek külön nyilatkozni. A pályázat benyújtását követően egy támogatási megállapodás születne, nem pedig a másik eljárás. Mindez bekövetkezne azután, hogy a költségvetési hatóság jóvá hagyja ezt. Ha az LGA egy eszán belüli alap lenne, akkor a tagállamok a bizottsághoz fordulnának, a bizottság Mm, pedig az a szabály alapján járna el, mind a pályázat elbírálása, mind a kifizetés kapcsán. Az ESZA struktúrákat lehetne alkalmazni, és az e, ESZA auditokat is ugyanúgy alkalmazni kellene a globalizációs alapra. Ez a támogatottak a kedvezményezettek előnyére szolgálna ez az eljárás a tagállamokban, illetve a bizottságon belül is megkönnyíteni az eljárást. Ezek az új megközelítések leegyszerűsítenék és felgyorsítanák az alap működését, és valóban a tagállami intézmények, munkaerőpiaci intézmények és az elbocsátott munkavállalók érdekeit tudnánk jobban képviselni. Rendszeresen eh, az Európai Parlamentet tájékoztatnánk és a tanácsot is a fejleményekről. Támogatom azt, hogy valamelyik irányba elhaladj, előre haladjunk. Mm, az globalizációs alapról szóló konzultációs folyamat utolsó esemény jövő héten lesz, és a jövőben új javaslata fogok előállni. Időközben az a szándékom, hogy kiterjesszük a krízis delegációt 2013-ig. Ez lehetővé tenni az alapnak azt, hogy támogatást nyújtana az a munkavállalók számára, akik még mindig eh, kibocsátás, az elbocsátás áldozatéba vállalnak, méghozzá úgy járnánk el, hogy 65%-ban társfinanszíroznánk, nem csak 50%-ban a megfelelő intézkedéseket. Ez nagyon fontos, nem csak azért, mert eh, az á, szerkezet átalakítás hatása a cégek bezárásának hatása mai napig érezhető, hanem vannak ugye fiskális korlátok is, amelyek segítségével nagyon nehezen oldhatóak fel a tartós munkanélküliség és szociális kirekesztettség problémái. Hölgyeim és uraim, ez az globális alap nagyon is látható, értelmes és gyakorlati szerepet játszott küldetése azonban még távolról sem ért véget. Nagyon remélem, hogy a bizottság, az Európai Parlament, a tanács egyet értenek majd abban, hogy kiterjesztik a krízis delegációt, a válságdelegációt, és remélem, hogy támogatják hosszú távú javaslataimat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, biztos úr! Látom Szakoni miniszter urat. Nem tudom, hogy hall-e minket. Jó napot kívánok, miniszter úr! Megadom önnek a szót, hogy megismerhessük véleményét ezzel az alappal kapcsolatban, tekintettel arra, hogy Olaszország a harmadik legnagyobb kedvezményezett ország, tehát bizonyosan lesz mondani valója ezen alap előnyeiről, hátrányairól, és a reformra vonatkozó javaslatról is esetleg, amelyet a biztos úr irányzott elő az egyszerűsítés céljából, valamint a kérelemben nyújtása és a kifizetés közötti időszak lerövidítése céljából. Tessék, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm, üdvözlöm a résztvevőket, és üdvözlöm ezt a kezdeményezést az Európai Parlament főbb frakciói részéről, amelyek megpróbálják felderíteni, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezen alap eszközeit, amely a termelői tevékenység változásaira reagál a tagállamokban. Különösen a nagy földrajzi gazdasági változások következtében beálló változásokról van itt szó. Azt hiszem, hogy a következő időszakban foglalkozunk majd talán egy szerényebb fellendülés körülményei között még a jelentősebb szerkezet átalakítási folyamatokkal az Európai Unió területén, mivel az elmúlt két évben már intenzív változásokra került sor, és ezek következtében jelentős kiszervezésekre került sor a termelő tevékenység területén annak érdekében, hogy elérhessük legfontosabb fogyasztóinkat, amelyek, illetve akik a jelenleg felemelkedőnek nevezett országokban vannak, de ezek az országok már gazdaságilag meglehetősen erősek. Nos, itt hagyományos ipari termelésű országokról van szó, amelyekben a szerkezet átalakítás már át, amely már végbe ment, azt hiszem, hogy a származási országokban megerősödtek az irányítási képességek, észszerű megoldásokat találtak, hogy összetett rendszereket tudjanak irányítani, amelyek globális léptékűek. De az új szerkezet átalakítások még szükségesnek tűnnek. Naponta élünk át termelői szerkezet átalakításokat. Megpróbáljuk a legkvalifikáltabb tevékenységeket saját országainkban megőrizni, ez új foglalkoztatást jelentene majd, nem mindig állnak rendelkezésre a megfelelően felkészült emberi erőforrások ezekre a feladatokra. Nos, ebből szociális jellegű feszültségek származnak. Felvetődött az a probléma, hogy megfelelően védelmezzük munkavállalóinkat ebben az átmeneti időszakban. Ezt olyan eszközökkel értük el, amelyek a válság idején különösen hasznosnak bizonyultak, mint például az olasz rendszer, az időlegesen munkanélkülővé vált dolgozók támogatására, illetve a bizottság eszközei, amelyek lehetővé teszik a munkaviszony folyamatos fenntartását, akkor is, hogyha egy munkavállaló kényszerűen munkanélkül marad, de ebben az esetben a munkavállalót természetesen segítjük, hogy egy új munkát találjon, és pontosan az európai globalizációs alap keretében meglehetősen nehezen, de végül is jó eredményekkel fejtettük ki ezen védelmi, jövedelemvédő eszközök jelentőségét, amelyek garantálják a munkaviszony fenntartását Gyakran viszont ezek szükségszerűen ahhoz vezetnek, hogy az érintett munkavállalót elkísérjék az új munkahely felé vezető folyamatban. Nagyon fontos az aktív munkaerőpiaci politika országainkban, tehát az új munkahely találásában való segítségnyújtás, amely az önfoglalkoztatás különböző formáit is segíti a mikrovállalkozások formájában, oly módon, hogy új fenntartható munkahelyeket lehessen teremteni. Az európai alapok, különösen az európai szociális alap és az európai globalizációs alkalmazkodási alap szinergikus hatásokat kell, hogy eredményezzenek egymás között, és nem szabad, hogy ezek között átfedések legyenek. Azt hiszem, hogy ez egy első rendű útmutatás, amelyet le kell vonnunk a múlt tapasztalataiból. Valamint fennáll az egyszerűsítés igénye is, ezen alapok, ezen források felhasználását illetően. A beszámolás is fontos, azt illetve, hogy hogyan használták fel ezeket a forrásokat, mindezeken el kell gondolkodnunk. Tudom, hogy zajlik egy speciális folyamat az európai globalizációs alap vonatkozásában, egy felülvizsgálati folyamat, erről vita zajlott. Andor, Andor biztos úr, akit üdvözlök, azt mondotta, hogy már ö, sor került előzetes mérlegelések megfogalmazására ezzel az alappal kapcsolatban. Ahogyan Andori úr is tudja, ösztönöztük azt, hogy gondolkodjunk el azon is, hogy hogyan is igazgatjuk, hogyan kezeljük az európai globalizációs alapot. A munkahogyi miniszterek csúcsán felvetődött, hogy 2009-ben az európai szociális alapot az országok nem használták ki elegendő mértékben, illetve kevesebbet alkalmazták, mint a korábbi időszakokban, amikor nagyobb volt a növekedés. Noha az alap egy merev eszköznek bizonyult, és nem vette figyelembe kellőképpen a munkaerőpiac változásait. kérdés, tehát hogy mennyire veszik figyelembe az eredményeket, és mennyire sikerül időben eredményekre jutni. A képzési tevékenységek lebonyolítása sokkal inkább a munkahelyi környezetben lenne kívánatos, nem pedig iskolai környezetben, és a beszámolókat pedig egyszerűsítettebb formában kellene elkészíteni, sokkal inkább a munkahelyi környezetre koncentrálva, és nem pedig a tanintézmények környezetére kellene fókuszálni a képzési programok tekintetében. Hasznos lehet, hogy ugyanaz a struktúra, amely az Európai Szociális Alapot kezeli, ugyanez foglalkozon az európai globalizációs alappal is. Ugyanakkor ösztönöznünk kell az irányváltást a bizottság esetében, annak érdekében, hogy inkább eredmény orientált legyen az értékelés, és nem pedig a folyamatokra összpontosult összpontosítson. Ami a globalizációs alapot illeti, azt hiszem, hogy ennek fő jellemzőit meg kell őriznünk. Tehát megfelelő küszöbértéket kell megtartanunk, az érintett munkavállalók számát illetően, éppen azért, mert itt egy megfelelő kritikus tömegre van szükség annak érdekében, hogy az adott intézkedés hatékony legyen. Azt hiszem, hogy nem általános jellemzőkre van szükség, amelyek a válsághoz kapcsolódnak, hanem sokkal specifikusabb jellemzőket kell alkalmazni, az átképzésre vonatkozóan a munkavállalók esetében. Végezetül úgy vélem, hogy az eszköz annyiban hasznos, amennyiben megvalósítja mind az értékelés, mind pedig a végrehajtás folyamán az, a kitűzött célokat egy észszerű határidőn belül. Tehát egy rugalmasabb eszközre van szükség, amely azonban konkrét eredményekhez kapcsolódik. Az Európai Szociális Alaphoz képest kiegészítő jellegű eszközről van szó, amelynek rugalmasabbnak, kezelhetőbbnek kell lennie, és gyorsabb felhasználásúnak. Az ellenőrzési kritériumoknak pedig az eredményekhez kell inkább igazodniuk. Ösztönzőkre is szükség van, amelyek az eredményekhez kapcsolódnak. Az ösztönzőket ö, a posteriori kell meghatározni az eredmények, az elért eredmények fényében. Továbbra is figyelemmel követjük a vitát az Európai Globalizációs Alap észszerűsítésére vonatkozóan. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adott nekem arra, hogy részt vegyek ebben a vitában, különösen Barbara Matérának mondok köszönetet kötelezettségvállalásáért, amiért annyit foglalkozik ezzel a témával az Európai Parlamenten belül. Remélem, hogy együtt képesek leszünk megfelelő intézményi megoldásokat alkalmazni, amelyek összhangban állnak az átmeneti időszakkal, amelyek annyira sok követelményt támasztanak az országokkal szemben, tagállamainkkal szemben, és így módon versenyképesebbek lehetünk, és megvalósíthatjuk a gazdasági és szociális növekedést. Köszönetet mondok, és jó munkát kívánok! Köszönöm, miniszter úr. Grazie, ministro. Köszönöm, miniszter úr. Úgy vélem, hogy mind Andor biztos úr, mind pedig Szakkoni miniszter úr nagyon sok elképzelést, javaslatot fogalmazott meg ezen alap hatékonyságának javítása érdekében. Most pedig megadom a szót Pervans Beres asszonynak, aki az Európai Parlament foglalkoztatás ügyi szakbizottságának elnöke. Szeretném megismerni véleményét ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket a biztos úr, illetve az olasz miniszter úr fogalmazott meg. Köszönöm szépen, kedves tisztelt moderátor asszony! Köszönöm szépen Barbara Matera kolléganőmnek, Frederic Dardin kollégámnak. Ez egy nagyon kiváló szervezésnek lehetünk tanulni. Nagyon szépen köszönöm. A globalizációs alap nagyon fontos téma, hiszen a Szociális és Foglalkoztatásügyi Szabizottság az első naptól kezdve foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet a közölemény elé tárni ezt az alapot, és szerettünk volna egy olyan fontos az alap működésére vonatkozó szabályozást létrehozni, és napról napról meg kell vizsgálni a közvetési bizottság által, hogy hogyan lehet finanszírozni ezt az alapot. Az olyan esetekben vizsgáljuk meg ezeket a lehetőségeket, ahol benyújtanak a kedvezményezettek pályázatokat. Örülök annak, hogy Miguel Portás kollégánk is megérkezett, aki jelentéstevő az Európai Parlament nevében készített az első értékelési jelentést az Európai Globalizációs Alapról azt gondolom, hogy költségvetési jelentés tevőként, azt hiszem ez egy közös munka, az egész parlament aktivizálódik, hiszen a közzé akarjuk tenni ezt az alapot, és hasznosan akarjuk felhasználni a rendelkezés álló összegeket. Szeretném elmondani, hogy Miguel Portás kollégánk jelentésevel kapcsolatban viták alakultak ki arról, hogy ezt az alapot hogyan lehetne úgymond örökké valóvá tenni, tehát konszolidálni. Örülök, hogy a jelentés körül kialakult vita során Nos, hát voltak olyanok, akik régen ellenezték, hogy valóban állandó része legyen ez az alap az alapok rendszerének, és most azt látjuk, hogy az emberek mégiscsak megváltoztattak véleményét. Örülök annak, hogy az Európai Parlament a következő pénzügyi terve kapcsolatban el fogja készíteni majd véleményét ezzel kapcsolatban is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ha megnézzük, a, a mai konferenciánk nagyon aktuális és időszerű, nagyon fontos. Köszönöm szépen a szervezőknek, mert nagyon jó időpontot választottak, hiszen a pénzügyi tervről szóló vitát mint egy elővetítjük. És a legtöbb hozzászóló már elmondta, hogy miről is van szó, azért a Bizottság képviselő szólt arról, hogy milyen feladataik vannak, milyen lehetőségek vannak, milyen megközelítések. Most, ami a globalizációs hatások okozta károk enyhítését illeti, ez az alap ugye erről szól. Már mások is elmondták, az előttem szólók elmondták, hogy milyen szerepe van az alapnak. Ugye elhangzott, hogy az alapot felülvizsgálták és módosították a válság fényében. Az alapot szerintem tovább kellene bővíteni. Ennek az alapnak a célkitűzése. Az alap ne csak a globalizációs hatásokra reagáljon, hanem reagáljon a válságra és segítse elő az Európai Unió 2020-as stratégiának megvalósítását. Most, ha úgy tetszik, nagyon sok elvárást támaszunk az alapal szemben, ami a költségvetést illeti, nagyon sok elvárás fogalmazódik meg egy autonóm költségvetési sor, szerintem az egyik megoldás lenne. Nos, nagyon fontos, hogy meghatározzuk és rendbe rakjuk a prioritásainkat. Ez egy speciális alap, nagyon fontos, hogy vannak horizontális kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell európai szinten. Látom, hogy milyen kockázatok kell néznek. Például az ipari szerkezet átalakítás. Európai ipari politikai stratégia nagyon fontos. És azt hiszem, hogy sokan aggódunk emiatt. Most az alap működésével kapcsolatban beszéltünk. Ugye itt vannak a horizontális ágazati aggályok, aggodalmak, amelyeket figyelembe kell venni az alap működtetésével kapcsolatban. Tehát az alap felülvizsgálásánál ezeket az aggályokat is figyelembe kell venni. Ezeket közelről meg kell figyelni. Amikor megnézem ma, miután én vagyok a foglalkoztatási bizottságon belül annak a munkacsoportnak a vezetője, amely ezzel az alappal foglalkozik, rendszeresen foglalkozunk, kérdéseket teszünk fel, és azt hiszem, hogy kicsit közelebbről kellene megvizsgálnunk a dolgokat. A rendelet alapjában, mm, a rendeletben két pillér van, amiből mobilizálni lehet ez az alapot. Az egyik megoldás, tehát ha például egy nagy cégnél elbocsátás, tömeges elbocsátás következik be, vagy ha van olyan tömeges elbocsátás, vagy egész régiót behálóz, vagy meghatároz. A tapasztalatból azt tanuljuk, azt a tanulságot vonjunk le, hát nyilván a cégek is jobban tudják, hogy hova akarok kiukadni, amikor nagy cégekről van szó. Általában nagy multicégekről van szó, tömeges elbocsátásnál. A Dell-le kapcsolatban az Európai Parlament nagyon sok bírálatot fogalmazott meg. A Nokiáról is szólnék Németországban, vagy az Unilevert is említeném a cseh köztársaságban. Ebben a három esetben a globalizációs alap segíteni kívánja a munkavállalókat természetesen. De azt a kérdést teszem fel, hogy nem kellene megnézni nagyon is komolyan, azt, hogy európai szinten mit is kellene tennünk, ki kellene dolgoznunk egy etikai kódexet, jogalkotást erre vonatkozóan, amely az ipari szerkezet átalakításokra vonatkoznak. És meg kellene nézni, hogy az Európai Unió hogy tud fellépni a multicégekkel szemben ilyen esetekben. Mm, nagyon is individualista stratégiaik vannak, és nem foglalkoznak a mi horizontális problémáinkkal, mármint a múltik. Ez egy integrált megközelítés, ezt szerettem volna kicsit megvilágítani, mert őszintén, az ide vonatkozó rendeleti cikke, amelyben aktivizáljuk az alapokat, most hát ezeket különbözőképpen lehet értelmezni. Most beszéltünk egy régióról, amelyet érint a tömeges elbocsátás. Például a motoripari vagy technikai ágazatban bekövetkező, a KKV-kat érintő hatásokról. Aztán van egy másik jogalap, amely szembeállít bennünket a munkavállalókkal, vagy a multicégek stratégiának áldozataival. Úgy tűnik, hogy nincs elég eszközünk, hogy hatással legyünk a cégek szerkezet átalakítási stratégiáira. Néhány megjegyzés zárásképpen. Mit is tanulhatunk meg az alap működéséből? Sokat beszélünk a szociális innovációról, és az alap működése ez egyfajta laboratórium két szempontból. Ezekről szeretnék itt most röviden szólni, emlékeztetnék biztos úr és a két másik hozzászóló beszélt az alap működéséről, illetve az ESSA működéséről. Én szeretném megjegyezni, és egy Portás kolléga jelentésében is szerepel az, hogy az kompenzációs alappal egy olyan kapacitásunk van, amely alkalmasá tesz a szociális innovációra. A képzés testes szabott módon történő megvalósításával. Aztán azt is megtanulhattuk a tapasztalatainkból, hogy az alap mobilizációját a lehető legjobb feltételek között kell megvalósítani. Mert nagyon szoros a kapcsolat a szociális partnerek között és a helyi hatóságok között is. Egy paradox helyzethez vezet minket. Olaszországról azt hallottuk a moderátor asszony, része, hogy Olaszország a harmadik számú kedvezményetje az alapnak. Én Németországot emlegetném. Németország, amikor létrehozták az alapot, nem nagyon támogatta ennek az alapnak a létrehozását, és azt látjuk a tapasztalatainkból, hogy a szociális párbeszéd struktúrájával, amely létezik Németországban, a transfertársaságokből adódó tapasztalatokból valóban egy nagyon is meggyőző modellt lehet kidolgozni, amely a közpénz, európai közpénz megfelelő mm, felhasználására vonatkozik. Egyfajta benchmarkot jelent ez a németországi példa. Nagyon büszkék vagyunk, állandóan ezt emlekedjük a benchmarkot. Nos, ami a jövőre vonatkozó gondolatokat illeti, két megjegyzést tennék. Az első megjegyzés, nos hát az egyik nehézség, az alapok kapcsolatban továbbra is az, minden tagállamban jogosultak a pályázatot benyújtók, nem szabad egyenlőtlenséget gerjesztenünk, ha úgy tetszik, vagy generálnunk. A nemzeti jogalkotásnak progresszívnak kell lennie, és ennek függvényében mennyire progresszív egy jogszabály tagállamban, ez az alap vagy felhasználható, vagy nem. Minél progresszívabb a jogalkotás, annál kevésbé lehet az alapot felhasználni. Tehát a tagállamok között feszültség alakul ki. Nem tudom, hogy ezt akarjuk-e valóban, mert ezt lehet, hogy rosszul viselik a tagállamok. Ez igazi nehézség. Látom, hogy a biztos úr testnyelvét jól értem, amikor reagál erre a megjegyzésemre. Nem tudom, hogy beismerjük-e, hogy ezt akarjuk elérni ami a kifizetési késlekedést illeti, a végrehajtás késlekedését. Nem az Európai Parlament tehet ennek a dossziénak a késlekedéséről. Ez lehet, persze, van, aki így gondolja, nem tudom. Szerintem ugyanúgy, ahogy helyi szinten. Nagyon hasznos az, hogy a szociális partnerek, a helyhatóságok együtt lépjenek fel, hogy megnézik, hogy mi történik konkrétan. Szerintem nem rossz az Európai Bizottságnak sem, hogy van egy Európai Parlament, aki megnézi másként, hogy hogy működik ez a dolog. Az Európai Parlament lehet, hogy még jobban fel tudja mérni, hogy hogyan használják fel a közpénzeket. De ha az idő nyerés a cél, időt akarunk nyerni, hát azért vannak másik aspektusok, amelyeket meg kell vizsgálni. Van egy pár elképzeléselem, van egy olyan ország, amelyet önök is jól ismernek, hát volna gondolatom azok, hogy hogyan lehetne ezt a folyamat lelassítását mégis megváltoztatni. Köszönöm szépen. Merci. Uh, avant de... Köszönöm szépen. Mielőtt lezárnám ezt a panelt, azt hiszem, hogy Pervans Perez asszony beszámolója sok kérdést vetett fel, és szeretném tudni, hogy miniszterünk és a biztos úr mit gondol erről, arról a tényről, hogy a multinacionális vállalatok részesülhetnek ezen alap támogatásaiból a multinacionális vállalatok munkavállalói, és hogy ugyanilyen aggodalmaik vannak-e ezzel kapcsolatosan, avagy úgy vélik, hogy ez helyes, az alapok jelenlegi működése helyes. Ki kíván válaszolni elsőként? Uh, <coughs> at this time, I don't see clear evidence Jelenleg nem látok arra bizonyítékot, hogy az alap működése bátorítaná a multi cégeket arra, hogy áthelyezzék telephelyeket, vagy elbocsássanak munkavállalókat. Ez egy nagyon jó eszköz. Igazából a létezéséről nem is olyan sokan tudnak, a globalizáció az eszköz nélkül is bekövetkezik. És azt gondolom, hogy nagyon fontos volt. Legyen most kkv król vagy nagy cégekről szó, vagy multikról szó. A munkavállalóknak mindig segítni kell. Nem a multiknak segítünk, hanem a munkavállalóknak, akik szenvednek különböző üzleti döntések következtében. Vagy csak egy, a globális versenyhelyzet áldozatai is egyben. Vagy úgy gondoljuk, hogy ez a, az ellenséges versengés folytatódni fog, és a multicégek Európába fognak jönni, néha elhagyják Európát, LGA nélkül vagy avval, Mindenképpen meg kell őrizni európai szinten az erős kapacitásunkat arra, hogy megtámogassuk ezeket a munkavállalókat. Kiváltképpen a fiskális konszolidáció idején, amikor a pénzügyi mozgástér eléggé le van csökkentve a tagállamok szintjén. Miniszter úr, nem tudom, hogy hozzá kívánna szólni ehhez a vitához. Mi az ön látásmódja? Egyetért a biztos úrral, biztos úr által mondottakkal? Sajnos nem lehet hallani a miniszter úr válaszát. Ministro, scusi, non si sente, non si sente. Miniszter úr, sajnos nem lehet hallani. Sa... Non si sente. Ministro, purtroppo non si è sentita la sua risposta. Sajnos nem hallottuk a válaszát, miniszter úr. Ön hall engem? Most lehet hallani a hangját, sajnos az imént nem hallottuk, amit mondott. Most hall engem? kérdezi a miniszter úr. Most igen, válaszol a moderátor asszony. Esetleg újra össze tudná foglalni, amit mondott. Nagyon röviden, mert lényegében egyetértek azzal, amit Andor biztos úr az imént mondott. Az alap a munkavállalók azokat részesíti kedvezményben, akik megfizetik az átszervezés következményeit, a kihelyezés következményeit a termelőágazatban, tehát függetlenül attól, hogy milyen jellegű termelő tevékenységről van szó. Az alap egy eszköz az aktív foglalkoztatáspolitikákhoz, amelyeket mindig sok nehézség ellen próbálunk végrehajtani, hiszen ezek nem csupán a jövedelem védelmét szolgálják, hanem azt is, hogy lehetőség szerint foglalkoztassuk a munkaképes személyeket. Azt hiszem, hogy a fő feladat az, hogy ellenőrizzük azt, hogy még hatékonyabbak legyenek ezek a szakpolitikák, annak érdekében, hogy ne csupán passzív védelemhez vezessenek. Moderátor asszony, köszönöm miniszter úr, köszönöm valamennyi előadónak. Ezzel elértünk az első panel végéhez. Úgy tűnik, hogy abból kiviláglott, hogy a, az alapot meg kell őrizni, de javítani kell rajta. Néhány szóval így lehet összefoglalni, most pedig áttérnék a második panelre, tehát felhívnám a pódiumra az előadókat. Grazie.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 Allora, passiamo alla nostra seconda sessione. Térjünk tehát át a második panelre, amely a probléma gyökeréig hatol, a gyakorlati alkalmazásával foglalkozik ezen alapnak, illetve szabályainak. És itt eh, konkrét beszámolókat hallhatunk arról, hogy hogyan működött ez az alap különböző esetekben, például a Nokia esetében Németországban, vagy pedig a textilipar ágazatában, Belgiumban. Itt vannak velünk különböző előadók, különböző látásmódot képviselő személyek, így egyrésztről az Európai Bizottság részéről, a parlament részéről, az iparszövetkezetek részéről, a szakszervezetek részéről, konkrét esetekkel. Mindenkit felhívnék arra, hogy röviden szóljon, azért is, mert sok az előadunk és elsőként megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Jean-François Lebrunnek, aki a foglalkoztatásügyi főigazgatóság osztályvezetője tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány szót. Szerintem l'IGF, sa manière de fonctionner. Csak néhány szót arról, hogy hogyan is működik ez az alap, és néhány gondolatot ennek jövőjéről. Három területre szorítkoznék. Az első dolog a szolidaritás kérdése, amelyre helyesen hívta fel a figyelmet Andor biztos úr. A második dolog a munkavállalók egyenlő bánásmódját érinti a változásokkal szemben, a harmadik pedig az intézkedések hatékonyságával foglalkozik. Az első elem talán a legfontosabb, a, az egi jelenleg és jövőbeli helyzetében, hiszen az Európai Szociális Alap és az Európai Globalizációs Alap különbsége pontosan a szolidaritás dimenziójában rejlik. Jelenleg ez az alap ö, olyan, amelynek nincsen saját ö, forrása, nincs tagállami forrása, mint ahogyan ez az Európai Szociális Alap esetében fennel. És ahogyan Andor biztos úr elmondta, fontos, hogy a jövőre gondoljunk, nem gondoltunk a tagállami borítékokra, hanem egy európai borítékra kell gondolnunk, hogy megmutassuk a szolidaritásunkat. Egy példa a múltból a szolidaritás fontosságára vonatkozóan az Európai Globalizációs Alap történetéből a 2009-es évre hivatkozni Spanyolország esetére. Hogyha megnézzük a statisztikákat, az új szerkezet átalakításokat, amelyek az európai a Dublini újjászervezési, átszervezési monitorozó központ kutatásain alapulnak. 54 eset fordult elő Spanyolországban, és az Európai Globalizációs Alap kettő esetben, mindössze két esetben avatkozott be, hát ez nem túl sok. Hogyha megnézzük most az érintett személyeket, a Dublini alap szerint itt 13 ezer szeméről van szó. A globalizációs alap 3 ezer elbocsátásnál, tehát 23%-ban avatkozott be, tehát ez a két eset 23%-nak felel meg. És körülbelül erről van szó valamennyi ország esetében. Tehát a globalizációs alap a legfontosabb esetekben avatkozik be, amikor európai szintű szolidaritásra van szükség. A második elem az egyenlő bánásmód. Általában jobb hogyha valakit egy nagy multi bocsájt el, mint hogyha egy KKV, mert egy multi vállalat esetében mindenképpen szociális kísérő intézkedésekre kerül sor, egy KKV esetében pedig ilyenekre nincs lehetőség. Noha a munkavállalónak ugyanarra a támogatásra lenne szüksége. Hogyha megnézzük a globalizációs alap beavatkozását, 46 esetben 76-ból tehát 60%-ában az, az eseteknek olyan ágazatról van szó, ahol a munkaerőpiac kicsiny. Tehát itt a KKV-król van szó általában. Tehát ez még egy plusz támogatást jelent ezen munkavállalók javára. A harmadik terület pedig a hatékonyság kérdése. Ahogyan Berez asszony az imént elmondta, ez az innovatív intézkedéseket érinti, itt eléggé megosztottak a vélemények, mert az alap lehetővé teszi ugyan a kiegészítő intézkedések alkalmazását az kollektív szerződésekhez, illetve a tagállami jogszabályokhoz képest, tehát egy plusz jelent ezekhez képest, de a többi eset körülbelül felében egészen egyszerűen társfinanszírozásról van szó, a már meglévő intézkedések társfinanszírozásáról, amelyek nem kötelezőek a törvény értelmében. Tehát ez egy enyhébb hatást jelent az innováció tekintetében. A munkavállalók fejlődésének monitorozása esetében a globalizációs alap intézkedéseinél, hogy ezek kiegészítő jellegűek-e vagy sem, hogy lehetővé tették-e a munkavállalók újra alkalmazását, és azokban az esetekben, esetekben, amikor nem találtak még új munkát, lehetővé teszi a számukra, hogy a változás szakaszát jobban átvége, átvészeljék. Itt több rendszerről van szó, segítségnyújtásról az elbocsátott munkavállalók számára, külön finanszírozásokról, a munkavállalók egy kollektív folyamat részesei, például Németországban az mm, átképzési irodáknak nevezik ezeket a különböző országokban, Franciaországban vagy Ausztriában. Az is lehet, hogy olyan rendszer van, ahol egyénibb a megközelítés, és a munkavállalónak kell magának számos képzésre jelentkezni és beiratkozni egyénileg. Tehát vagy egy kollektív kísérő intézkedésről van szó, amely jobb eredményekhez vezethez, vezethet, vagy más esetről van szó, itt nehéz ezt értékelni, hiszen ezek a helyzetek gyakran nagyon nehezen összevethetőek. Ugyanakkor a kollektív rendszereket mindenképpen fontosabbnak kell minősítenünk, és végezetül egy mondat, amely a Berez asszony által mondottakhoz kapcsolódik. Számos dokumentum dokumentum, az úgynevezett zászlósok kezdeményezések vannak elője irányozva a bizottság részéről, hogy a szociális partnerekkel konzultáljunk egy európai keret vonatkozásában, amely az átszervezésekre vonatkozik. Ez egy előfeltétele lehet az ajánlásoknak, vagy a vezérelveknek az átszervezések területén. Köszönöm. Köszönöm, Lebran úr. Ön említette a szociális partnereket, Megadnám a szót elsőként Maxim Cserutinak a Business Europe részéről, majd pedig József Niemetznek, aki az Európai Kereskedelmi Uniós Szakszervezet részéről van itt, hogy megismerjük véleményüket erről az elemzésről. Everybody, I'll try... Szépen, igyekszem rövidre fogni mondandómat. Igen, most kereszt, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Szeretném megismételni a nyilvánításokat a konferencia szervezőinek köszönet jár. Annak érdekében, hogy hatékony megoldásunk legyen, jó értékelést kell készíteni az eddigi eredményekről, amelyeket a kezdeményezés megvalósított. Az Európai Parlament kiváló szerepet játszott ebben az értékelési folyamatban, megállapította, hogy az EGF-ben mi volt a jó, mi volt a kevésbé jó, de valami hiányzik, átfogó értékelés nem született, az Európai Bizottság a leghivatottabb erre. A bizottság tudom, hogy bevonja a szociális partnereket a konzultációs folyamatba, a tagállamokat is, de nincs egy közös alapunk, amely alapján az alap hatásait vizsgálhatnánk, és ez sajnálatos. Hadd mondjam el, hogy miért. Ismerjük az alap kapacitását 500 millió euró évente. És tudjuk, hogy a cél az, olyan tevékenységet kell segíteni, amely átképzés, a munkaerőpiaci integrációt elősegítő intézkedéseket lehet, aktív intézkedéseket lehet finanszírozni, és tudjuk, hogy az alapfelhasználása alacsony volt, ennek az oka adott természetű, de kevés, mint 10%-a, amely rendelkezésre állt, lett felhasználva. 80 ezer munkavállalót érintettek az intézkedések, ahogy ezt a biztos úr elmondta. Azt a kérdést kell feltenni, miért nem használták fel az alapot jobban? Az eljárásról ugye elhangzott, hogy ez az egyik mm, probléma, az eljárás nehézkessége. Én szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az aktív intézkedések kiemelt szerepe az alapban. Az elbocsátott embereknek segítséget nyújtunk, hogy vissza tudjanak térni a munkába. 23 millió munkanélküli van Európában, tehát a cél az, hogy ezeket az embereket integráljuk, munkahelyeket teremtsünk, hogy az emberek vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra. Ez a, az a pont, ahol úgy gondoljuk, hogy az EGF többlet értéke, hozzáadott értéke valóban akkora, mint a többi intézkedés, ami hasonló beruházásokra fordítható. Úgy gondoljuk, hogy a munkahelyteremtésbe történő befektetés eh, elősegíti a növekedést, az innovációba történő beruházásra is elmondható, az európai cégek több munkahelyet tudnának teremteni a munkavállalók számára, és ki kellene emelni ezt, nem pedig azokat az elemeket, eseteket, ahol a szerkezet átalakítás vezetett a munkahelyek elvesztéséhez. Van ebben nehézség. Ha megnézzük az Európai Szerkezet Monitoring eh, alapítványt, ez egyik ilyen eszköz, nagyon fontos. Elismerjük a Business Europe-ként is ezt, nagyon fontos. De általában eh, munkahelyek megszűnésével kapcsolatos megállapításoknál általában arról van szó, hogy a cégeknek olyan eszközöket kell a kezükbe adni, amelyekkel újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Ez az első megállapításom. Szeretném a figyelmet pontosabban három, két-három megjegyzést tennék, ami az alap á, hátulütőivel kapcsolatos. Nincs igazán lehetőség az alap hatékonyságát mérni. Miért van ez így? A mennyiségi elemzés, ahogy Jean-François is említette, nagyon nehéz előzetesen ilyet elvégezni, egy jó jelző szám lenne megnézni, hogy az elgelfet amikor felhasználják, akkor mennyi idő telik, mire visszatér a munkaerőpiacra a munkavállaló, össze kell nevetni más aktív munkaerőpiac intézkedések hasonló esetben történő hatásával. Egy másik elem részleges értékelés a rendelkezésünkre álló ügyek adatai alapján minőségi javítás történt-e az LGF-nek e köszönhetően. Valóban milyen szolgáltatásokat kínálnak az LGF e segítségével a munkavállalóknak? Nem tudjuk, hogy az európai szintű fellépés növeli a költséghatékonyságot, de lehet, hogy van negatív hatása is. Tehát nagyon bonyolult az eljárás, a bonyolult eljárás lehet oda vezet, hogyha nemzeti szinten használják fel az alapokat, lehet, hogy jobb lenne nemzeti szinten felhasználni. Pontosabban ezt szeretném elmondani, mert nagyon bonyolult az európai szintű intézkedéscsomag eljárás és szerkezete. Az EGF szerintem valóban többletértéket ad, de eddig csak azt tapasztaltuk, hogy korlátozott a többlet értéke, Az Európai Bizottságnak értékelés kellene készítenie, minden érintett fél véleményét beépítve, és utána lehetne azon gondolkozni, hogy milyen megoldást javaslunk. Két megjegyzés a derogációval kapcsolatban, a válsággal kapcsolatos derogáció, átmeneti időszak, egy tagá- a tagállamokban a gazdaság helyreállítása kapcsán progresszív módon öm, le kellene építeni a válságkezelő mechanizmusokat, nem csak a nemzeti szinten, európai figyelembe kellene venni, ami az EGF jövőjét illeti. Az Európai Parlament javaslatára szeretnék reagálni, amely azok kapcsolatos a portás jelentésben, hogy el kell fett egy állandó ö, támogatási, munkahely, álláskeresési mechanizmussá alakítsuk át, aztán az EGF-et beépítsük az ESZÁ-ba. Most ebben az irányban haladni, hát az esa hoz sokkal inkább hasonlítanánk az EGF-et, hiszen az ESA folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak a képzés, munkaerőpiac integráció kapcsán. Talán nem lenne a helyes irány ez. Zárásképpen, ami nagyon fontos jelenleg, ahogy már említettem, hogy garantáljuk egy olyan kontextust, amely elősegíti a munkahelyteremtést, így lehet csökkenteni a munkanélküliséget, egyetértek, és a Business Europe erősen elmondja, hogy a jelenlegi fő célkitűzés és a munkahelyek teremtése. Ha van LGF-ünk, a nehézség abból adódik, hogy nem mindenki fér hozzá az LGF-hez, mert nem felelnek meg az LGF profiljába, akkor a kérdés az, hogy néhány munkavállalónak milyen munkavállaló miért jogosult, néhány pedig nem, vagy mások nem a szerkezet átalakítás és elbocsátás következményei. Szívesen hozzájárulnék a szociális partnerek konzultációhoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm. Németz úr. Merci bien pour cette opportunité de présenter le point de... Köszönöm szépen, hogy ismertethetem az EDUK, az Európai Szakszervezeti Szövetség álláspontját. Ami az első kérdése fejtett választ, az első feltekésre való válasz illeti az EGF-fel kapcsolatban azt hallottuk, hogy a bizottság elnökét populizmussal vádolták. Ha voltak kérdéseink, akkor egész más jellegű kérdéseket tettünk volna fel. De elemezve ezt a javaslatot, támogattuk már említett okokból kifolyólag, már az előttem szólók említették. Ez először is támogató, mert hát olyan intézkedés, amely a munkavállalókat segíti. Olyan munkavállalót, aki a szegezet átölketes áldozata. Ez egy olyan intézkedés, amely az európai szolidaritásról tenne tanúbizonságot. Ez egy nagyon fontos eleme volt a mi támogatásunkban. A szolidaritás eleme az európai integrációs stratégia támogatása kapcsán. Aztán akik a munkaerőpiac szereplői is, itt egyetértek a munkáltatókkal, nem mindig szoktunk egyetérteni. Ez egy olyan intézkedés volt, amely egy aktív munkaerőpiaci stratégia, amely a munkavállaló a szerkezet átalakítás áldozatai számára lehetővé tette, hogy viszonylag rövid idő alatt visszatérjen a munkaerőpiacra. Ez egy igazi, valódi probléma Európában kritizálnánk az EGF-et, akkor az, az arról szól, hogy a, mm, voltak korlátai nagyságrendben, nem volt valamilyen, nem volt igazán rugalmas ez a rendszer, és az oda vezetett, hogy az első részben a bírálat az arról szólt, hogy nem hasznos az EGF, nincs erre szükségünk. No, de hát igen a válasz. Igen, szükségünk vannak ö, gyógyító hatású intézkedésekre ami a szabályokat életi. És az időbeli tényezőt. Ami a válaszok, vagy a szabályt illeti, mi úgy gondoltuk, hogy a szabályok nagyon is merevek, kiváltképpen, amit a helyszínen dolgozó kollégáink említettek, volt egyfajta szegregáció tehát csak a globalizáció áldozatai voltak jogosultak, a többiek meg nem. Ez nem volt logikus. A rugalmasság, amely a válságot követően, hogy rugalmasabbá kerül, rugalmasabbá vált az alap, és ez a rugalmasabb ö, mechanizmus jobban megfelel a mi elvárásainknak. A felhasználás időszakra vonatkozó szabályok például, a hozzáférés, a régiók is hozzáférhetnek például az alapokhoz, de ez az alaphoz. A régiók Tehát az olyan régiókról van szó, ahol az elbocsátott munkások vagy vállalkozók, munkavállalók száma ezer vagy ezer fölötti. Nagyon üdvözöltük a módosításokat, amiket bevezettek az EGF kapcsán. Vagyunk arról győződve, hogy ez a megközelítés folytatandó függetlenül az értékeléstől, amelyet a bizottság el kell majd készítsen, hogy tudjuk, hogy milyen módon kell felhasználni ezeket az alapokat a jövőben. Számunkra világos az, hogy ez az elképzelés, amelyet a biztos úr is említett, üdvözlendő támogatjuk. De ami a szabályokat illeti, már hallottunk arról, mostanáig nincsen kötelezettség a szociális partnerek bevonására ebben a folyamatban. Ha jövőbeli szabályokra gondolunk, nagyon fontos lenne a munkavállalók helyét megtalálni. Ez már szóba került. Néhány országban jól működik ez a rendszer, jó eredményekkel jár. Azt hiszem, hogy a dokumentum vagy a kutatások meg fogják ezt erősíteni, mert eddig Azul nagyon pozitívan értékeltük ezt, jó lenne, hogyha be lehetne vonni a helyi hatóságokat, a szociális partnereket ebbe a gyakorlatban. Mert ők ismerik a helyszínt, a helyi lokális körülményeket, és jobban meg tudják célozni a válaszokat Azt szeretnénk a jövőben, hogyha a szociális partnereket bevonnák ebbe a folyamatba, és hogy az európai rendelet, ezzel is foglalkozni az utolsó és harmadik megjegyzésem, az alapjövőjével kapcsolatos már említettem. Jelenleg úgy gondoljuk, folytatni kell ezeket a rugalmasági intézkedéseket, azt mondjuk, hogy szükségünk van erre a gyógyító jellegű vagy korrigáló intézkedésekre. Vannak már ilyen intézkedések az ESA kapcsán, vannak preventív intézkedések is, amelyek ö, szintén fontos szerepet játszhatnak itt. Igent mondunk az EGF jövőjére, igent mondunk arra, hogy maradjon rugalmas ez a rendszer, ez az alap, Ebből a szempontból mi támogatjuk azt, hogy ez az alap az európai pénzügyi tervbe beépüljön, részét képezze az európai költségvetésnek. És mi azt szeretnénk, ha erősebb kapcsolat lenne az ESA és az EGF között. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé tenné az integrált, koherens megközelítést az alapok felhasználása kapcsán. Ha nem ez a helyzet, úgy gondoljuk, megoldást kell találni arra, hogy az a felhasználása, a Business Europe beli kollégám már kiemelte, nagyon fontosak az előretekintő, prognosztizáló jellegű intézkedések, illetve a korrekciós intézkedések is. Tehát így függ össze a két alap. Tehát úgy gondoljuk, konzultáció keretében, ami a szerkezet átalakítást illeti, úgy gondoljuk, meg fogunk tudni állapodni a munkaadókkal, akik egy kicsit vonakodtak korábban. Én úgy gondolok, hogy nagyon fontos, nem csak a tapasztalataink válságból adott tapasztalatok miatt, hanem azért is, mert azt látjuk, hogy szükség van, egyre növekvő igény van arra, hogy a jövőbeli szerkezet átalakítás meghatározó, és a klímaváltással kapcsolatos összefüggéseket sem szabad szem elől téveszteni. A munkaerőpiacok, ágazatok méreható változtatására lesz szükség, Különbségek lesznek a tagállamok és régiók között, nagyon fontos a szolidáris megközelítés, európai szintű megközelítés. Mi úgy látjuk, hogy van jövője ennek az alapnak, és reméljük, hogy a parlament segít majd az LGF jövőbeli definíciójának kialakításában. Uh, merci, Emena. E, Köszönöm. Most pedig szeretném megismerni az Európai Parlamenti Képviselő Salvador Garriga Poyedo úr reakcióját az elhangzottakkal kapcsolatban, mit gondol rugalmasabb, anticipatívabb jellegű, gyógyító jellegű intézkedéseket magába foglaló gazdasági alapra van-e szükség? Muchas gracias, moderadora. Eh, Köszönöm szépen, moderátor asszony. A Költségvetési Szakbizottság képviselőjeként természetesen először a kollégáknak a frakciómnak szeretném megköszönni, és Mater asszonynak, hogy megszervezte ezt a rendkívül fontos találkozót. A Költségvetési Szakbizottságban már többször is beszéltünk erről a témáról Portes kollégával együtt, aki megírta a saját kezdeményezésű jelentést a Költségvetési Szakbizottság kívánságára. Ami a költségvetési eszközöket illeti, illetve a költségvetési forrásokat, ezzel kapcsolatban, ahogyan egyesek már elmondták, abból kell kiindulni, hogy a jövőben meghozandó döntések bizonyos értelemben a közeljövőben lesznek megtárgyalandók majd. A Költségvetési Szakbizottságban elemeznünk kell, hogy a globalizációs alapnak a, ki, ki kell egészíteni a szociális alapot, vagy hogy külön tárgyalandó az, külön tekintendő. Ami a számokat illeti, a számadatok nem hasonlíthatók össze. A szociális alap esetében 2007-től 2013-ig 75 millió euróról van szó, még a globalizációs alap esetében ugye a források kívülesnek a költség, az általános költségvetésen, és mindössze évi 500 millió euróról van szó. Finanszírozása pedig azon alapul, hogy az előző költségvetésből milyen források maradtak meg, illetve milyen költségvetési szakaszokat nem költöttek el, amikor a struktúrás alapokról beszélünk. A következő történik jelenleg. A globalizációs alap ebben az időszakban mindenek előtt azokból a transferekből táplálkozik, amelyek a szociális alapból származnak, ezek a ki nem fizetett összegek. Mi a Költségvetési Szakbizottságban nem örülünk ennek, számunkra ez nem egy szolid költségvetés, és ez szívügyünk. Mind a Költségvetési Szakbizottságban, mint pedig a különbizottságban beszéltünk a pénzügyi perspektíváról, a párhuzamosságokról, amelyek tapasztalhatók a két alap esetében. Hogyha megnézzük a célokat, akkor láthatjuk, hogy a szociális alap és a globalizációs alap legfőbb különbsége az idő tartalman tapasztalható. A szociális alap esetében nincs időbeli korlát, míg a globalizációs alap esetében itt van egy időbeli korlát, amely igen szoros. Itt egész konkrét cselekvésekről van szó, amelyek konkrét személyekre vonatkoznak. Ez teljesen új dolog az Európai Unió alapjainak történetében. Ez a tény, hogy személyre szabottan fizetik ki a, az alappénzeit, ez külön vonzóvá teszi azt, és éppen ezért kell megtartanunk a jövőben. A Költségvetési Szakbizottságban gyakran beszélünk a globalizációs alapról, feltesszük magunknak a kérdést, vajon sikeres-e annak működése vagy sem, ennek megfelelően két alapvetően eltérő álláspont alakult ki a szakbizottságon belül. Egyesek azt gondolják, hogy a globalizációs alapot meg kell szüntetni, mivel nagyon összetett annak működése, és a céljai megtalálhatók gyakorlatilag a szociális alap célkitűzései között. Azt mondják az alapellenzői, hogy nem elegendően áttekinthető, nem elegendő az átláthatóság, nehézségek tapasztalhatóak a pénzek odaítélésekor. Van azonban egy másik vélemény, miszerint mindkét alapot meg kell tartani, azonban felül kell vizsgálni az alapok működését. Fontos lenne közelebbről is megvizsgálni a helyzetet. Az alapok azt a célt kellene, hogy szolgálják, hogy a változások kezelhetők legyenek, alkalmazkodni tudjunk hozzájuk, és hosszú távos reagálni tudjunk rájuk. Legalábbis az európai szociális alap esetében ez így van. Ami a globalizációs alapot illeti, célzat személyre szabott segítségnyújtásról van szó, azon a munkavállalók esetében, akiket a globalizáció hatásai miatt bocsátottak el. Ezt a nézőpontot egyébként a foglalkoztatás ügyi bizottság és a DEVE is osztja, valamint Andor biztos úr. De szó van itt természetesen a jövőbeni perspektíváról is, és az alap egyik problémája abban áll, hogy az elméletileg rendelkezésre álló 500 millió euró 2010-ig nem került felhasználásra, ennek csak 9%-át használták fel. Ez azt jelenti, hogy a pénzek 91%-át nem hívták le. Ez talán boldoggá teszi a tagállamokat, illetve a tanács költségvetési hatóságát, de azok, akik az Európai Parlamentben úgy gondolják, hogy fel kell használni az alapokat, ők nem olyan boldogok. És nagyon fontos lenne az ő véleményük szerint, hogy ne csak 10%-ban használják fel ezeket az alapokat, hanem azokat nagyobb arányban lehívják. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk szerencsére, hogy felgyorsult az alapok felhasználása. Azonban továbbra is fennáll a kérdés, hogy az alap hol helyezkedjen el a költségvetésen belül, vagy azon kívül. Ez egy fontos jövőbeni kérdés. Láthattuk, hogy a bürokratikus folyamatok nagyon lassúak. Portás kolléga jelentésében említette is ezt a tényt, és az Európai Bizottság többször is elmondta, milyen nehézségek merültek fel az alap működésével kapcsolatosan, illetve a kifizetések felgyorsítása kapcsán? Be kell ismernünk azt is, hogy a bürokratikus korlátok, amelyek felmerültek, lassan sikerült ezeket lebontani, és úgy gondolom, hogy a kérelmeket még nem kezelik elég gyorsan, de legalább lerövidítették az elbírálás időtartamát. Mit fogunk tenni a jövőben a szakbizottságon belül az alap kapcsán? El kell érnünk azt, hogy az alap valóban csak a válsághelyzetekre reagáljon, és egy válsághelyzetben bevetendő alap legyen. Az alap a szolidaritáson alapuló alap, és nem egy gyorsan reagáló alap, ami természetesen ellentmond az eredeti célkitűzésnek amikor, amit kitűztünk akkor, amikor létrehoztuk az alapot, ez benne áll az Európai Bizottság nyilatkozatában is, illetve közleményében. Mindezen túlmenően gondoskodnunk kell arról, hogy betartsák a feltételeket, amelyek összekapcsolódnak a pénzek felhasználásával, és javítani kell a koordinációt a szociális alap és a globalizációs alap között. Lassan a végéhez érkezem, mert a moderátor asszony már utalt rá, hogy nincs annyi időnk. Nos, mi azt szeretnénk, hogyha a szociális alap továbbra is fennmaradna, és a tanácssal együtt döntést kell hoznunk arról, hogy ez az alap, tehát a globalizációs alap továbbra is a költségvetésen kívül maradjon, vagy a költségvetésen belőre kerüljön a szociális alapok keretén belőle. De ezt most nem tudom kifejteni, mert nincs elegendő időnk. Moderátor asszony mondja, elnézést kérek, amiért félbeszakítottam, de már így is kifutottunk az időből, és már szóltak nekem, hogy fél ötkor mindenképpen kávészünetet kell tartanunk, ezért azokat, akik a konkrét eseteket fogják bemutatni nekünk, arra kérném, hogy legyenek tömörek és tömören mutassák be ezen eseteket. Elsőként most a szót Michel Annátnek adom meg, aki majd a textil ágazat, a flandriai textil ágazat tapasztalatairól beszél, és kérem arra, hogy legyen rövid. Eh, eh, Köszönöm szépen. Bevezetésképpen elmondanám, hogy a szociális partnerek képviselője vagyok a textil ágazatban. Két pályázatot nyújtottam a 2009-ben, egy két éves projektünk május 4-ig tart idén. És társ finanszírozón szeretünk 65%-ban az EGF támogatja a projektünket. Azt gondolom, hogy az európai, tehát az LGF és az partnerek. Azt gondolom, hogy kiderült, nem is érdemes feltenni a kérdést, kiderült, hogy új dinamizmussal tudtuk ellátni az állás, álláskereső célcsoportot. Lehetővé tette, hogy valóban újjá éledjen karrierjük a munkavállalók egy résznek. Mi az elbocsátott munkavállalókkal a legsérülékenyebb csoporttal foglalkoztunk, és kiegészítő támogatást jutatunk az új állás keresésében. Néhány megjegyzést tennék. Az első megjegyzés az idő, ami eltelt, az elbocsátás, valamint az intézkedések hatékony végrehajtása között a globalizációs alapból. Ez hosszú volt az első elbocsátások június elejére datálódnak 2008-as évben, az első pénzügyi intézkedések pedig a globalizációs alapból 2009. októberétől kezdődtek. Tehát több mint egy év telt el az elbocsátás és az intézkedés között, ez túlságosan hosszú, és ez hátrányos befolyásolja az intézkedés hatékonyságát bizonyos korlátozásokkal is szembesültünk a projektek végrehajtását illetően amelyeket véleményem szerint meg lehetett volna szüntetni. Tapasztalatunk csak a kérelem dossziáját illeti a szabályzatban, és nem pedig a vállalatot. Az első korlátozás a hatály a textilipari vállalatok elbocsátott dolgozóira vonatkozott. A dossziék elkészítésekor a szociális partnerek mindig abból a tényből indultak ki, hogy az elbocsátások száma kritériumát kell kielégítenünk 9 hónapos időtartam alatt, de intézkedések is foganatosíthatók, nem korlátozó jellegűek a mi ágazatunkban. Nos, voltak olyan elbocsátások, amelyek gazdasági okból történtek a kkv körében, és itt a munkaszámoló, munka, az elbocsátott munkavállalók száma miatt nem számíthattak segítségnyújtásra. Valamennyi ágazatbeli dolgozók, dolgozó számára segítséget kellene biztosítani a globalizációs alapból. A második korlátozás a a cél régióra való szigorú korlátozás volt a NUC 2-es régiók esetében, amely nálunk ö, ö, egyes ö, provinciákra, megyékre korlátozódott Belgiumon belül, és ez az egyenlőség elvének megsütését jelenti. Két téma volt a Kelet-Flandria és Nyugat-Flandria esetében, amely régiók munkavállalói részesülhettek az alaptámogatásaiból, de volt számos más munkavállaló és más megyékből, akiket elbocsájtottak, és akik nem részesülhettek ezen segítségnyújtásokból. Tehát jó lenne kibővíteni a kritériumokat, egyrésztről az elbocsátott munkavállalók számát illetően, a hivatkozási időszakot illetően, a területet illetően. Belgium ugye nem egy nagy ország, én csak Belgiumról szólok. És a harmadik korlátozás az egyetlen elbocsátás a hivatkozás időszak alatt, 9 hónapos időszak alatt, csak ezt lehetett figyelembe venni a segítségnyújtás igénybevétele céljából voltak elbocsátások a hivatkozási időszakot követően is, a mi kérdőszénk után, és ezek a munkavállalók nem részesülhettek a globalizációs alapból nyújtott segítségből. Van egy konkrét példa, volt egy vállalat, egy textilipari vállalat, ahol is ö, átszervezésre került sor két szakaszban. Az egyik ennek a hivatkozási időszakra és a másik pedig azon kívülre, tehát a két ö, szakasz közül az nem, nem tudott minden dolgozó részesülni a globalizációs alapsegítség nyugodtásából. Ez egy, egyenlőtlenség, amit meg kellene szüntetni, és egy utolsó megjegyzés, ezzel az is szavaimat. Noha más országok előttünk benyújtottak ilyen fajta kérelmeket, mint például Olaszország, volt egy világos megkülönböztetés a költségvetés és az adminisztráció szempontjából. Köszönöm a figyelmüket. Moderátor, elnézésüket kérem, hogy azt kérem, hogy röviden szóljanak, de erre az idő kötelez minket. Vöglött úr egyetérte ezzel az elemzéssel, amely az imént elhangzott az alapigazgatását illetően. De la Belgique. Belgiumról beszélünk. Euh, Kis országban is azért vannak tapasztalataink. Nagyon szépen köszönöm. Egyetértek azzal, amit Anert úr említette. Ez a textilipari tapasztalatunk. Jelenleg van, pontosan alkalmazása nem egy pályázatot benyújtottunk éppen. Mindenki emlékszik, hogy mikor történt. Folyamatban van még, tehát amikor 10 hónapról beszélünk, 200 valahány 20 napról, hozzá kell adni azt, hogy mikor bocsájtották el a munkavállalót, mikor nyújtottuk be a pályázatot, és mikor jutott el a bizottsághoz. És azt kell mondjam, hogy sok segítséget kaptunk a desk officerektől. Köszönöm szépen innen is. Köszönet illeti őket, hiszen mindent megtettek, amit lehetett. Nem az ő hibájuk, hogyha az idő ennyi ezt mondjuk el, hallottunk, hogy az időzítést ezt szeretném tisztázni. Egyetértek, és nem fogok belemenni, hogy mennyire rigid, mennyire merev ez az alap. Ezt mondtam volna én is, ez egy időtlen, örökzöld téma, ez már elhangzott. Egyetértek a biztos úrral is azzal kapcsolatban, hogy 2013-ig kell kiterjeszteni a rendelet hatáskörét. Ha kiterjeszti, akkor akkor talán eh, a textilipari tapasztalatunkat is beépíthetnénk. Ez egy olyan ágazat, amely eh, nagyon jól működik a pályázatnál. Amikor elbocsátják az embereket, ugye megvan a referenciaidőszak, hát ezekre a munkavállalókra vonatkozik. Érthetetlen a munkavállalók számára, nem lehet elmondani nekik, hogy eh, most ha tegnap valakit kibocsátott, ha valakit tegnap bocsátottok el, akkor jogosult, ha holnap után, akkor nem jogosult. Hát ezt, ezt magyarázzák el az embereknek. Hát azt hiszem, hogy az alapkezeléssel kapcsolatos merevség az valóban erről szól. Ez egyik legnagyobb kritikánk, megjegyzésünk, ez a merevség. 2013-ig, ha megnézzük az alapjövőjét, az mai intézkedések kiterjesztését, sajnálatos módon csak ezen intézkedésekkel, korlátozott intézkedésekkel jó lenne, ha az eszába integrálnák. Említettük az eszát, eszás ügyeink is vannak, más ö, európai alapjaink. Az EGF-fel ugyanazt lehetne tenni, mint az eszával. Ha eljönnek hozzá, megmutatom nekik, hogy ugyanazokat a programokat finanszírozzuk. Azt mondja nekem valaki, hogy a kettő nagyon más, hát meg tudom mutatni a szótási nevezés programunkat, tehát ugyanazt ö, mutatják. Azt mondják ma, hogy olyan alap kell legyen, amelyet azonnal fel lehet használni, azonnal válságra reagálni. Nem, ez nem lehet. Ott az esza kell, amit mi csináltunk, amit csinálunk ma. Amit ma csinálunk, a szociális alapból rendelkezés álló előfinanszírozást használjuk fel. Arra használjuk fel, hogy az EGF pályázatok kapcsolatos intézkedések egy részét előfinanszírozzuk az ESZÁ-ból. Igen, vállaltuk a kockázatot, mélyreható tárgyalásokat folytattunk a partnereinkkel, a bizottsággal, köszönjük szépen nekik ehelyütt is, de kell előfinanszírozási eszköz, mert nagyon-nagyon elhúzódik az EGF, kap, EGF kapcsán. A szociális partnerekkel, helyi hatóságokkal kell tárgyalni, és ezzel kapcsolatban hallottam, hogy valaki azt mondta, legyen egy etikai kódex, vagy magatartási kódex. A mi kódexünk nagyon is világos. Az első dolog, meg kell állapodni a szociális párbeszédben, hogy hogyan kell végrehajtani a szerkezet átalakítást. Ki csinál mit, ki fizet mit, abban kell megállapodni, mielőtt egy fillért is kérnénk, vagy egy centet is kérnénk az alapból. Azt gondolom, hogy utána lehet foglalkozni az elbocsátott munkásokkal. Így akkor minden szociális partnert bevonunk, minden felelősség, mindenkinek a felelősségét. A textilipari pályázatoknál mindkét fél betette a pénzét, amilyen volt. Tudom, hogy zárni kell gondolatomat, látom, hogy mindjárt joggal meg fog fedni, látom az ujját éppen emelni, készülni. Tudom, hogy a kávézástól nem szeretném önöket távol tartani. Az volt elszámoltatlanul integráció, költségvetési megtámogatás, akkor a jövőben azt hiszem, hogy nem öt hónap múlva tudunk tárgyalni. Szerintem két hónapon belül is dönthetne a bizottság, de hát ez majd politikai döntések kapcsolódnak ehhez. Köszönöm szépen. Match. And so the last case... Az utolsó a Nokia ügy. Luka Bujak úr. Asszony, bocsánat, kapja meg a szót. Köszönöm szépen a szót. A Nokia esetét már többen is emlegették. 2008 nyarán a Nokia mobilgyártó Bohumban, Németországban leállította a gyártást. 1800 munkavállalót bocsátott el a Nokia ennek következményeként, 1300-an később az európai globalizációs alapból részesülhettek. Éltek a Nokia által tett által felkínált lehetőséggel, és ezzel egy transfer transfer társaságokhoz léptek át. Ez Németországban egy lehetőség. A döntés arról, hogy létrejön-e egy transfertársaság, az a szociális partnerek döntése. A szociális partnerek döntenek arról, hogy elbocsátják-e a munkavállalókat, és kielégítést fizetene, fizetnek nekik, vagy pedig, hogy ezen túlmenően esetleg eszközöket bocsátak rendelkezésre, forrásokat arra, hogy egy transfertársaság jöjjön létre. Ez tehát költségekkel jár a munkaadó számára, aki elbocsátotta a munkavállalókat. A transfertársaság feladata pedig, hogy felvegye ezeket az elbocsátott munkavállalókat, munkalehetőséget, továbbképzési lehetőséget biztosítson számukra, és támogassa őket abban, hogy újra munkát találjanak. Itt így hasznosítottuk tehát a globalizációs alapot, és a transfertársaság struktúráját használtuk fel. Megnézzük, hogy az európai forrásokkal mennyiben tudnak élni ezek a transfertársaságok az európai szociális alapból, és hogy ezen túlmenően mennyiben használható fel a globalizációs alap. Milyen további tanácsadásra és továbbképzésre van itt szükség. Ezzel fokozzuk, növeljük a lehetőségek számát a transfertársaságon belül, és az intenzív támogatás időtartamát is kibővítettük ezzel, növeltük. Németországban 12 hónapig állhat fel egy ilyen transfertársaság, és a segítség, amelyet a szociális alapból fel lehet kínálni, szintén 12 hónapban merül ki. Az eddigi esetekben a globalizációs alappal További hat hónappal sikerült meghosszabbítanunk ezt az időtartamot, a Nokia esetében ugyanígy 12-ről összességében 18 hónapra sikerült megnövelnünk ezt az időtartamot. Ez lehetővé tette számunkra, hogy számos továbbképzést valósítsunk meg, megdupláztuk a képzések számát, és még további személyre szabott intézkedéseket tudtunk foganatosítani az elbocsátottak esetében. Ez azt jelenti további munkavállalói tanácsadást és egyéb tanácsadásokat tudtunk megvalósítani. A Nokia esetében az alacsonyan, a résztvevők több mint 40% az alacsonyan képzettek csoportjából került ke, ki. Ezek főként női foglalkoztatottak voltak, akik a Nokia-nál a futószalag mellett dolgoztak, és itt a mobiltelefonokat összeszerelték. Az ő számukra különösen hasznos volt a globalizációs alap és a meghosszabbított támogatási időszak. Eredményként mit állapíthatunk meg? A az időtartam végén a munkavállalók több mint 30%-át sikerült ismét visszavezetni a munkaerőpiacra, ami nem túl nagy arány, de ez részben a gazdaság és pénzügyi válságnak köszönhető, amely akkor elérte csúcspontját. Később is megnéztük, hogy mi történt a munkavállalókkal, hiszen a projekt már egy évvel ezelőtt véget ért. 2010. szeptemberében a résztvevők 48%-át sikerült ismét visszavezetni a munkaerőpiacra. Többen is említették, és mi is csak meg tudjuk erősíteni azt, hogy az eljárás hosszú ideje, illetve hossza nagyon nehézé tette a projekt megvalósítását. Hosszú ideig tartott a jogbizonytalanság, és nem tudtuk, hogy megérkeznek a források vagy sem. Németország viszonylag kényelmes helyzetben van, hiszen itt élhetünk a transfertársaságok eszközével, de ez csak részben tudja a problémát enyhíteni. Mint a Nokia esetében, mint más globalizációs alaphoz kapcsolódó projektek esetében már megkezdtük az intézkedéseket még mielőtt EU szinte megszületett a döntés, annak érdekében, hogy ezek a projektek valóban időben elindulhassanak, és a munkavállalóknak ne kelljen túl sokáig várakozniuk a további forrásokra. Németországban ezzel újra és újra nehézségekbe ütköztünk, mivel végezetül nem volt világos, hogy megérkeznek a források vagy sem. Tehát itt mindenképpen fontos volna megrövidíteni az eljárások idejét, időtartamát, és eszmecserét kellene folytatni arról, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Mielőtt azonban vitát indítanánk arról, hogy az eljárásokat hogyan lehet lerövidíteni, leegyszerűsíteni, beszélnünk kell arról is, hogy az alap hatékony-e, és arról, hogy hatékonyan megvalósulnak-e az egyes projektek. Ez nagyon fontos tenni az értékelést arról, hogy az alap valóban többletértéket teremt-e, még mielőtt döntés születne arról, hogy mi legyen az alap további jövője, illetve hogyan nézzen ki a működése a jövőben. Ilyen értelemben azt kérném, hogy mielőbb végezzék el ezt az értékelést. Próbáltam rövidre fogni a mondanomat, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezen panel végére érkeztünk. Az üzenetek elég világosak és egybehangzónak tűnnek. A többség azt mondja, hogy az alapra szükség van, de ezen mindenképpen javítani kell. Egyrésztről a beavatkozás idejét le kell csökkenteni, valamint a hatékonyságot növelni kell, és az alkalmazási területét ki kell terjeszteni. Most következzék a kávészünet, és negyed óra múlva itt találkozunk. Köszönöm.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

a strukturális problémákra mindenképpen reagálnunk kell egy állandó eszközzel. Még akkor is, hogyha ez egy célzott támogatás. És a harmadik megjegyzésem, rövid leszek, ezt a célzott eszközt úgy kell kialakítani, hogy gyors cselekvésre nyújtson lehetőséget annak érdekében, hogy a válsághelyzeteket kezelni lehessen vele. Az eszközön nem gyors, ezt most láthattuk, Azonban a helyzet, amire reagálni kell, igen, sürgős reakciót igényel. Éppen ezért ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldanunk. A legfőbb oka annak, hogy azt gondolom, hogy 2013-at követően az alapnak tovább kellene léteznie a költségvetés keretein belül, az az, hogy Ezáltal garanciát hozhatunk létre arra, hogy célzott döntéseket tudunk hozni, és ezt gyorsan tudjuk megtenni. És ha egy minden egyes alkalommal döntésre van szükség, hogyha az alapot fel szeretnék használni, akkor ez, ez a döntéshozatal mindig nagyon késő következne be, és nagyon fontos látnunk azt is, hogy milyen kereteken belül kezeljük ezt az alapot. Ez az alap az élethosszig tartó tanuláshoz, témaköréhez tartozik, nem annyira a szociális alappal társítható, hanem az élethosszig tartó tanulással kellene azt társítanunk. Olyan stratégiának kellene lennie, amelyel az élethosszig tartó tanulás támogatható. Éppen ezért nagyon fontos megismételni azt, amit Gáriga kolléga mondott. A az alapnak testre szabottnak kell lennie, célzottnak kell lennie. Továbbra is fenn kell tartanunk azt annak érdekében, hogy az alap az európai szociális alapot kiegészítse. És mint ahogyan mondtam, ez egy további intézkedés lenne, egy hozzáadott intézkedés. Jó továbbképzési intézkedésekre van szükség nemzeti szinten, és aztán, mint ahogy már mondtam, támogatnia kell a szociális alapintézkedéseit. Azt hiszem, ez a különbség a két, két alap között. Köszönöm szépen, és elnézést, hogyha tíz perc múlva el kell mennem. Eh, Köszönöm. Úgy vélem, hogy Portás úr eh, számos eh, kérdést felvetett Giovanni Laviának, aki a Költségvetési Szakbizottság tagja, tehát itt elhangzott, hogy egy állandó eszközre van szükség, és ezt be kell vezetni az Európai Unió költségvetésébe 2014-től. Mit gondol erről? Ahogy a Miguel tudja, és kollégáim is, az én elképzelésem nem egyezik meg pontosan ezzel. Először is köszönetet szeretnék mondani Matéra képviselőasszonynak ezért az eszmecseréért egy olyan témával kapcsolatban, amely nyilvánvalóan nagyon fontos nem csupán azért, mert az alkalmazás egyre növekvő méreteket ölt, hanem azon időszak miatt is, amit most átélünk, a mély válság időszakát. Nyilván nehéz a válság, illetve a globalizáció jelenségek között néha napján különbséget tenni, amikor vállalatbezárásokra kerül sor. De az a téma, amivel ma foglalkozunk, az Európai Szociális Alap vonatkozásában egyrésztről, másrésztről a globalizációs alap vonatkozásában. Nos, itt felvetődik, hogy ezek együtt létezhetnek, és jó is, hogy együtt léteznek, de ez az időbeliségi kritérium, az az, hogy a globalizációs folyamathoz alkalmazkodni kell, ez ahhoz vezet, hogy egy olyan alap jön létre, amely már nem különül el, a két alap már nem különül el majd annyira világosan jövőben. Ez tett a vita tárgya volt, amikor a portos jelentésről beszéltünk, és a költségvetési szakbizottság célja az volt, hogy egy önálló eszköz alakuljon ki, egy saját költségvetési sorral. Mások viszont arról beszéltek, hogy az alapot be kellene építeni a szociális alapba. A közvetlen ö, tapasztalatokról számoltak be az előző panel előadói, és sok kedvezményezett, a globalizációs alap sok kedvezményezettje szólt az eszköz ö, merevségéről. És ez még inkább megerősít megközelítésemben, mert meg vagyok győződve arról, hogy a az Európai Szociális Alap, hogyha felülvizsgáljuk az alkalmazási területeit, ezeket kibővítjük, és belefoglaljuk a globalizációs intézkedéseket is, akkor hatékonyabb eszközt jelenthet különböző okok miatt. Elsősorban azért, mert az európai szociális alappal kapcsolatos tapasztalatok már megszilárdultak európai szinten, mert van egy létező struktúra, vannak részletes eljárások, amelyek már működőképesek, Valószínűleg még kiigazításokra van szükség, de még mindig jobb egy már létező eszközt kiigazítani, mint egy új párhuzamos eszközt létrehozni. Másrésztről, ahogyan ezt egyes lapok is kiemelték ebben a dossziéban, amit kiosztottak. A globalizációs alapnál hiányoznak egyes fontos eszközök, például az ex post értékelés, egy audit, amely már létezik az Európai Szociális Alap esetében, és a globalizációs alap esetében ezeket még meg kell szilárdítani, illetve létre kell hozni. Az én álláspontom tehát nyilvánvalóan eltérő az új pénzügyi terv időszaka alatt én nem hoznék létre egy adhok költségvetési sort a globalizációs alap részére, hanem az európai szociális alapot tenném képessé arra, hogy ezt a funkciót is elláthassa. Egy másik téma. A globalizációs alap Láthattuk a piacnyitás időszakát, a VEM akadályok leépítését, a vállalatok, a piacok kibővítését. Nos, ezek vételével nyilvánvaló, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap nem lehet egy állandó eszköz több felszólaló is hangoztatta annak szükségességét, hogy aktív foglalkoztatáspolitikára van szükség, amelyek állandóak, de amelyek illeszkednek az Európai Szociális Alapba. Tehát én sokkal inkább a szociális alapba integrált eszközt képzelek el, mint pedig egy autonóm eszközt. Nos, ezen eszközök vonatkozásában az európai szociális alap kibővítését illetően tehát azokat a területeket is bele kellene a szociális alapba építeni, amelyeket jelenleg a globalizációs alap fed le, és a megkettőzéseket el kell kerülni. Egy dolog világos számomra. A szociális alap hatáskörének kiterjesztése, hogy aktív foglalkoztatáspolitikákat, átképzést, állandó képzést nevezük úgy, ahogyan kívánjuk, beépítsük ebbe, hiszen ez már jelenleg is nagy részben a szociális alap illetékességi körébe tartozik Nos, meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezeket az eljárásokat, az átképzési eljárásokat beépíteni a szociális alapba. Jelenleg ezek közül egyeseket a globalizációs alap lát el. És ez az átmenet lehetséges véleményem szerint, és nem olyan nehezen megvalósítható, mint ahogyan azt egyes kollégák vélik. Természetesen a parlamentben különböző látásmódok szembesülnek, különböző nézőpontok. Tehát azt hiszem, hogy a szakértők segítségével, akik ezen a területen működnek, meg kell vizsgálnunk, hogy melyik megoldás meggyőzőbb a következő pénzügyi terv szempontjából egy dolog, és ezzel zárom is szavamat, mert látom, hogy egyre kevesebb az időnk. Nos, tehát az Európai Globalizációs Alapot nagyon alapnak nagyon kis részét merítik ki. Itt ugye felmerül a rugalmasság hiánya a kezdetekben, hiszen minden folyamat esetében nehéz a kezdet. Az alap forrásainak alkalmazása felgyorsult, de ezen felgyorsulás ellenére nem tudjuk az összes igényt fedezni, miért is talán azért, mert maguk az igazgatási kezelési mechanizmusok közösségi szinten illetve decentralizált területi hatóságok révén ezt az eszközt nagyon összetetté teszik, és ez az eszköz még úgy tűnik számomra, hogy nem képes teljes mértékben a globalizáció kihívásaira válaszolni, és nem képes a munkavállalók munkaerőpiaci beilleszkedését elősegíteni teljes mértékben. Moderátor, köszönöm, most átadnám a szót Gianfranco del Alba úrnak, aki a Confindustria, az olasz gyáriparosok szövetségének elnöke, hogy a helyszínen működő szakembert is meghallgathassuk az alappal kapcsolatban hogy megismerjük a véleményét. Ezen két ellentétes álláspontot illetően, amelyek itt bemutatásra kerültek, és azon tényfényében, hogy az alap alkalmazása Olaszországban is, amely a nagy eladósodottságunkkal, ugye nem vagyunk túl sok forrást mozgósítani képesek. Nos, Olaszországban is használták az alapot, de még mindig alacsonyak az átlagok a felhasználást illetően, ahhoz képest amilyenek lehetnének. Köszönöm, Adriána, és köszönöm Tárden úrnak is, illetve Matéra asszonynak, hogy meghívtak és megszervezték ezt a párbeszédet ezzel a témával kapcsolatban. Nos, a napsütés ellenére Látom, hogy igen, csak sokan vannak még jelen a teremben, ezen az ülésen, és azt hiszem, hogy ez egy remek munka volt, amelyet annak végeztek, hogy felkeltsék a figyelmet ezen alap iránt. Hogyha megengedik, egy általános felvetésből indulnék ki, meghallgatva a különböző nézőpontokat, véleményeket az alapjövővel kapcsolatban, illetve az EU hatáskörével kapcsolatban ezen témával kapcsolatosan. Nos, egy megjegyzés azon tényel kapcsolatban, hogy úgy vélem, hogy az egyik oka annak, amiért ez az alap létrejött, az nem csupán az volt, hogy a globalizáció kihívása az Európai Unió egészét érinti. Hozzáfűzném még, azt is, közvetlen tapasztalatom okán, ami egyes ágazatainkat illeti, hogy az európai szakpolitikák a globalizációra válaszul elég sok ellenhatást kellett, hogy leküzdjenek különböző európai szakpolitikák és mechanizmusok révén. Kétség kívül az, hogy a piacainkat megnyitjuk, ugye a szabadkereskedelmi megállapodások révén különböző országokkal, vegyük például dél a példáját. Nos, ez az Európai Uniót mindenféleképpen egy veszélynek teszi ki. Egyes ágazatok kedvezményezettjei lesznek ennek a piacnyitásnak, más ágazatok viszont megszenvedik ezt a döntést, és ahogyan tudják, például az a gépjármű gyártás, az autóipar, különösen a kis tartalmú járművek esetében különösen ki van ennek a veszélynek, hogy a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás ö, bizonyos a koreai félnek lesz erőnyös ezen ágazat szempontjából. Tehát ezeknek a szakpolitikáknak, EU szakpolitikáknak megvannak a maguk következményei, Nos, ezt nem a jövőbeli viták szempontjából mondom, de mindenképpen fontosnak tartottam ezt a megjegyzést, hiszen itt Európai Uniós politikákról van szó, amelyek a globalizációval foglalkoznak, és az az alap egyfajta kompenzáció lehet az ilyen esetekben. A második felvetésem, és itt kettős köszönetnyilvánításomat intézem Matera asszonyhoz, azért, amiért ismerteti ezt az alapot, ismerté teszi, és ugye nagyon sokat kritizáljuk a tagállamokat, amiért nem merítik megfelelőképpen az európai forrásokat, a felhasználás nem kielégítő, és Olaszország egy bajnok ezen kritikákat illetően, például a regionális alapok elégtelen felhasználását illetően. Az Európai Bizottság hatásköre ez, és nem nem teszi eléggé étvergerjesztővé, úgymond ezeket az alapokat, és nem foganatosít kellő szemú intézkedést, hiszen gyakran a felhasználási arány nagyon alacsony más alapok esetében is, és ezt a problémát mindenképpen fel kell vetni, hiszen az alap, hogyha ennek jövőt akarunk biztosítani, akkor kevéssé lesz hiteles, hiszen itt egy korszakos kihívással nézünk szembe a globalizáció korában. Ennek a válságnak a pozitív elemei csak most, most kezdjük érzékelni, de sok ágazatban az is érzékelhető, hogy vannak források, alapok, amelyek felhasználása nem kielégítő. Ez egy újsághír, és bizonyosan olyan lehet, ami nem ad okot különösebb ünneplésre. Ebben megvannak a tagállamok, megvan a tagállamok felelőssége, a különböző hatóságoké, vagy a vállalatoké is akár, amelyek egyszerűbbnek, előnyösebbnek, gyorsabbnak tartják a tagállamok által létrehozott források igénybevételét, mint az európai közösségi forrásokét. Hát ez egy kis botrány, amit szintén fel kell vetni, és azért mindenképpen értékes Matéra asszony munkája, valamint a többieké. Tehát amikor megkérdezzük, hogy miért nem működik ez az alap, miért nem sikerül aktivizálni ezeket a mechanizmusokat, például Olaszországban 2007-től mostanáig ötször kértünk beavatkozást az alapból, 35 milliót kaptunk, 6000 munkavállaló és kevesebb, mint 1000 vállalat vonatkozásában. És egy utolsó kérés futott be Olaszország részéről a Merloni csoporttal kapcsolatban. 2009. május 20-án, és még mindig zajlik ez a folyamat. Ezt csak azért mondom, hogy valamilyen benyomások lehessen arról, hogy azt hiszem, hogy egyrészt értékelni kell a bizottság részéről ezt a folyamatot, és nagyon fontos lesz ennek a mélegelésnek a végeredménye. De az európai szervezetünk részéről is vizsgáljuk a jobb módozatokat tehát a létező alapok vonatkozásában megbocsájthatatlan, hogy elszalasztjuk ezt a lehetőséget egy olyan pillanatban, amikor még javában a válság időszakát éljük. Nos, ez az értékelés bizonyosan fontos lesz, ez a félidős értékelés a bizottság részéről, hogy egy egyetértésen alapuló álláspontot alakíthassunk ki európai szervezetünk szempontjából, a különböző javaslatok vonatkozásában, amelyeket mostanáig meghallgathattunk. Nos, azt hiszem, hogy az előnyöket illetően a különböző ö, bemutatott eseteknél vannak előnyök, Tehát ugye felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet a forrásokat jobban kihasználni, hogyan lehet jobban végrehajtani az európai szociális alapot adhok mechanizmusok révén, vagy pedig tartsuk meg a jelenlegi mechanizmust. Nos, az erre vonatkozó értékelést, összetett értékelést inkább későbbre halasztanám. Annyit mondani kell, hogyha sikerülne hatékonyabbnak lenni, és az alap ismertetése nyilvánossá tétele révén, és itt a bizottságnak is vannak kommunikációs potenciáljai sok szakpolitika területén, és nagyon jól is teszi, hogy megteszi ezt sok szakpolitikai vonatkozásában. Nagyon jó lenne, hogyha ezt az eszközt is kihasználna a bizottság, és ez fontos lehet a bizottság tevékenységek következő hónapjaiban. Most te felvetődött a bizottság, az Európai Bizottság neve, és Silvano Préza van jelen a bizottság részéről, aki a Költségvetési Főigazgatóság igazgatója a kiadások területen. Mi a vélemény erről az alapról? Köszönöm, és köszönöm ezt a kezdeményezést egyes szempontokra koncentrálnék az alapot illetően, és az jelenlegi pénzügyi keretre is néhány megjegyzéssel. Most vissza szeretnék tekinteni, hogy is hozták létre ezt az alapot. Az alapok mobilizásra vonatkozó eljárásokat. Nos, hát ami a sebességet, hatékonyságot illeti, Szeretnék néhány pozitívumot említeni, amely az alapot illeti. Fontosabban finomítani kellene, hatékonyságot növelni kellene az EGF-nek. Az EGF egy ügylet, egy dél része volt a jelenlegi pénzügyi kerettel kapcsolatban. De Lálba úr már említett, hogy ez a díl, ez egy ilyen kísérő intézkedés, amely támogatja a a, tehát látjuk, hogy a globalizáció ez egy lehetőség, amely segítségével növekedést és munkahelyeket lehet teremteni, de nem szabad tagadni, hogy vannak olyan hatások, amelyek negatívak lehetnek bizonyos ágazatokban, és az ilyen esetekben kívántunk fellépni. Az olyan területeken az alapnak az a célja, hogy ilyen helyzetekben, ilyen ágazatokban fellépjen. Nem ez a, ugye az ESZA esetében előzetesen szétosztásra kerülnek összegek a tagállamok között. Az EGF-nél csak ott van ilyen fajta fellépés, ahol bizonyos szerkezet átalakítás kapcsán alakultak ki negatív hatások. Most ezekben a konkrét helyzetekben nagyon fontos a szolidaritás, a közvetlen beavatkozás pozitív értelemben. Ahogy már elhangzott, a globalizációs alap 500 millió euróval rendelkezik évente, és 10%-át hívták le eddig az elmúlt négy évben. Ezt össze kell hasonlítani az ESA éves allokációival. 11 milliárd évente az összeg. 2011-ben 11 milliárd euró volt, csak hogy össze tudjuk hasonlítani. Világos, hogy az EGF célkitűzése korlátozott kell legyen. Nem lehet annyira széles struktúrákat lefednie, mint az eszának. Nemzeti intézkedéseket is fel kell használni. Ami a pénzügyi tervvel kapcsolatos megállapodásokat illeti, nagyon is leleményes megoldást találtak. A felső határok fölé tették az 500 millió eurót. Az 500 milliós tartalék a már megállapodott pénzügyi keret felé, vagy mellé lett helyezve. Ami az eljárást illeti, az alap felhasználását illető eljárást, kicsit nehézkes volt garantálni a költségvetési fegyelmet. Ez az intézményközi megállapodás lényege volt a költségvetési fegyelemről, és az alapfelhasználásra vonatkozik egy döntés, ugye a bizottságnak be kell mutatni a mobilizálási javaslatot, a tanács és a parlament, a két költségvetési hatóság dönt, majd azt követően a két aspektusról lehet beszélni. Nagyon fontos, hogy láthatóvá kell tenni ezt az alapot, lehetőséget teremt közö, vagy közvitára és EU szintű felülvizsgálatra vagy ellenőrzésre, olyan esetekben, ahol nagyon is látható, nemzeti, helyi szinten látható ügyekről vagy esetekről van szó. Aztán a döntéshozatali folyamatot tagolják a bizottságban, a tanácsban, a parlamentben, tehát minden intézmény a saját szabályait alkalmazza. A bizottságnál ugye a biztosok összességének, testületének kell döntenie, le kell fordítani 23 nyelvre a javaslatokat, parlamentben és a tanácsban vannak megfelelő belső eljárások, amely minden érintett, amelyek minden érintettet bevonnak a folyamatba, így lehet láthatóvá tenni az eljárást. Nos, hát mindez időbe telik. Tehát, ha úgy tetszik, itt a láthatóvá tétel EU szinten nagyon fontos, tehát lássuk ezeket az EU szintű akcióprogramokat, kísérő intézkedéseket, és a sebesség között van egy kapcsolat. Ahogy Andor biztos úr említette, hogy lehetne ezen javítani, hogy lehetne felgyorsítani a folyamatot, anélkül, hogy megváltoztatnánk a célkitűzéseket, vagy a különböző érintettek bevonását. Azt mondanám, hogy döntést kell hozni, választani kell a sebesség és a láthatóság között. A sebességet akarunk, gyorsabban akarunk haladni, akkor csak úgy lehet ezt elérni, hogyha a döntéshozatali folyamatban nagyobb hatalommal ruházzuk fel a bizottságot. De a láthatóság kárára volna. Ez, ha azt mondjuk, hogy jó, a láthatóság nagyon fontos, kompromisszumot kell kötni, annak érdekében, hogy valóban mindenki ki tudja venni a részét, abban több, idő, több időt kell fektetni. Ez egy különleges eszköz, az Európai Szociális, tehát hogy igen, az a kérdés, hogy eszem belül vagy ezen kívül működjön-e. Miként van kapcsolat. Jelenleg az, az hogy az eszán kívül van az eszköz, ez azt jelenti, hogy plusz pénzt tudunk felhasználni a költségvetésben, vagy az eszámban rendelkezés álló összegek fölé került összegről van szó. Ha beépítenénk az EGF-et az eszámból, lehet, hogy felgyorsítaná a folyamatokat, de a kockázata az lenne, ha nem növelik a plafonértéket, összegészében kevesebb pénz áll rendelkezésre. Tehát eh, a parlament egyik legfontosabb eh, szereplője és meghatározó alkotó ja, a következő pénzügyi tervnek kevesebbet tudna tenni. Én ezt a vitára bocsátanám ezt a kérdést. Szeretném elmondani, hogy mire számíthatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. parola. Most pedig megadom a szót Donald Storynak, aki a foglalkoztatás ügyi és versenyképességi egység vezetője a Eurofonnál. Köszönöm szépen. Én az Európai Változás Monitorozási Központ, az MCC-nek is az elnöke vagyok. Ez szerepel a rendeletben. Az szerepel, hogy az MCC fontos szerepet játszik az alapfelővizsgálatában. Megfeleltünk ennek az előírásnak, legalábbis korábban, amikor az ESZÁ-ban Björgensen igazgatósága alatt segítettem, segítettünk az érintettek konferenciáit megszervezni. Sok vitát folytattunk az értékelése kapcsolatban is, hogy hogyan lehetne ezeket megvalósítani. Az akkor az EGF, az akkor EGF csapattal, az MCC eset tanulmányok voltak az ex post típusú értékelések. Az ex post alatt itt azt értem, hogy azután, hogy végrehajtották az intézkedést, mi oda mentünk, és felmértük, értékeltük az eredményeket. Alapvetően a Perlos és a Perlos ügy Finoszában és egy németországi esetben is. Az egyik érdekes téma számomra az volt, hogy emberek úgy gondolják, hogy az LGF, e ami különleges, más, vagy ugyanaz, mint az ESA. Portás úr nagyon erős vélemény fogalmazott meg, és azt mondta, hogy LGF, e ami nagyon különleges egyedi dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon érdekes és egyedi két szempontból, szerkezetátalakítás, munkahelyteremtés, az MCC szempontjából nagyon fontos ez az aspektus. Ezek meghatározható esetekre vonatkoznak, nem pedig átfogó programok. Egységes, hasonló, beazonosítható esetekről van szó egész Európában. Miért gondoljuk, hogy ez fontos a mi perspektívánkból? Mert lehetőséget teremt arra, hogy valóban bizonyíték alapú tanulságok levonására ad alkalmat. A helyzet a következő. Nem lehet összehasonlítani nem lehet más esetekből tanulni, hogyha nem hasonlók a helyzetek. Így értem, hogy nagyon érdekes, hogy hasonló a policy folyamat, a szerkezet átalakítási eljárásokban hasonló, a szerkezet átalakítás, de más kontextusban. Ha jól tettem Maxim gondolatot, akkor azt mondta, hogy a hatás értékelés a szószoros értelmében lehetetlen az EGF-ben. Ha ez által azt gondol, azt érti, vagy ez azt érti, hogy egy megfelelő hatástanulmány mm, azt követeli meg, hogy határozzuk meg, hogy mi történt volna ezekkel az elbocsátott munkavállalókkal, ha nem lett volna egér. Ugye így lehet. Azt hiszem, hogy nem lesz ilyen lehetőség ilyen értékelést elvégezni. Öm, valóban bizonyíték alapú hatástanulmány elvégzésen nehézkes, de ha összegyűjtünk hasonló, összevethető eseteket egész Európában, akkor ez egyfajta benchmarkot jelent, amelyben az egyes eseteket egymással össze lehet vetni. És szerintem van arra lehetőség az EGF kocsán, hogy ilyen értékes elemzéseket végezzünk. Ez már egy régi értékelési klésé, hogy az értékelésnél nagyon fontos, hogy azonnal kezdjünk el az értékelésen gondolkozni, amikor elkezdjük megvalósítani a programot. Az MCC Expos értékelést végzett, tehát mi oda mentünk egy pár évvel később, hogy megnézzük, hogy mit értek el. Azt hiszem, hogy lehetséges olyan eljárásokat felállítani, amelyek keretében nagyon érdekes és értekes, értekelések végezhetők el, ez persze terv kell, mint említettem, nagyon fontos már a végrehajtási folyamat elején felállítani az ellenőrzési értékelési rendszert, megfelelő információ kell a munkaerőről, magasan képzetek vagy nem, milyen szakmáik vannak valójában, nagyon fontos az humán erőforrás, a kompetenciák felmérése. Ez nagyon fontos meghatározó a munkaerőpiacon, ahol én dolgozom. És van politikánk vagy nincs, nagyon fontos, így lehet ellenőrizni a munkaerőpiacot. És jól kell értelmezni a helyi munkaerőpiaci feltételeket. És ez valóban szükségesé teszi azt, hogy a helyszínre látogassuk a folyamat elején, hogy ezeket a információs, információgyűjtő mechanizmusokat fel tudjuk építeni. Az emberek általában három dolgot mondanak. Amikor előadást adnak, én egy pontot szeretnék kimenni, nyilván örül ennek az elnökasszony. Mint említettem, én a mi szemszögünkből azt szeretnénk elmondani, hogy nagyon fontos a bizonyítékon vagy konkrét adatokon alapuló hatástanulmány elvégzése egész Európában. Ez nagyon fontos az EGF szempontjából, de azt gondolom, hogy ilyen kísérleti keret állítható fel az EGF-en keresztül, és ebből nagyon sok mindent tanulhatnánk azzal kapcsolatban, hogy a nagy és alapok beli pénzeket helyesen felhasználjuk az ESA keretében is. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó hozzászóló kapja meg a szót la Dölerű, aki a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet igazgatója, az ILO igazgatója. Köszönöm szépen! Az ILO titkársága Szeretném megköszönni uh, Madame uh, eh, Metera asszony és uh, eh, Frederick Darden úrnak köszönöm szépen, hogy megszervezték. Szeretném ezt a titkárság nevében is megköszönni. Ugye nagyon fontos például a zöld teremtése, a szociális párbeszéd, ezek már elhangzottak. Mi együttműködünk uh, a, az EU uh, külügyi aspektusaival is, ugye ez egy másik téma lenne. Ami az európai globalizációs alapot illeti, erről majd később szólok, az LGF e csapat, amely kezeli az LGF-et, e ellátogatott az ILO-hoz, hogy együttműködjön velünk, a bizonyíték alapú vagy adat alapú tanulságok levonásán, és ezt nagyon üdvözöltük. Az aktív munkaerőpiaci politikák támogatása nagyon fontos, így tudjuk a globalizáció szociális dimenzióját megerősíteni, és ez nagyon fontos. Ez a 2009-es a globális munkahely paktum 183 ország írta alá az EU, az EU koordinációs központon keresztül szintén szerződő fele ennek a megállapodásnak. Az ILO e ellemezte az intézkedések hatását az gazdasági válság fényében, hogy megpróbáltuk megóvni a munkavállalókat a veszélyektől, és munkahelyeket akartunk teremteni. A G20-ak tanácsközön is foglalkoztunk ezzel, és azt a tanulságot vontuk le, hogy azok az országok, ahol jó és hatékony munkaerőpiaci intézmények működnek, azok képesek gyorsan és hatékonyan reagálni a válságra. Ha még mindig fel kell építeni az intézményeket, a válság idején még nem állnak, akkor nagyon sok időt veszítünk. Nagyon fontos, hogy már legyenek működő rendszerek és intézmények. Ezeket persze ki lehet bővíteni, ki lehet terjeszteni a megfelelő alapokkal. Egy másik pont, amit szeretnék kiemelni globális perspektívából, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet úgy gondolja, hogy fontos az, hogy az EU-nak legyen látható tevékenysége, amely a munkavállalók támogatását illeti. A szerkezet átalakítás és globalizációs folyamatok kapcsán, mert az EU az, aki, vagy amely a kereskedelmi megállapodásokat, tárgyalásokat tök megköti. Az Európai Globalizációs Alap Pascal Lamy által került létrehozás, aki olyan EU-t akart, egy olyan EU választ akart a, fog, a munkavállalók számára ugye néhány ágazatban éppen a kereskedelmi liberalizációról tárgyalt, és éppen ezért nagyon fontosnak tartotta, hogy ebben a folyamatban a munkavállalók helyzetét is vegyük figyelembe. Szóval is nagyon fontos, meg az lgf e et az amerikai rendszer is meghatározta, az USA-nak is a globalizációs alapja, tehát itt van párhuzam a kettő között. Ami a globalizációt illeti, szeretném kiemelni azt, hogy Pascal Lamy a novemberben tavaly az ILO igazgató tanácsában azt, tanácsában azt mondta, hogy a WTO szerint a szociális védelem és aktív munkaerőpiaci rendszerek kiegészítik a kereskedelmi liberalizációt. A munkavállalók elutasítják a kereskedelmet és globalizációt, ha nem védik meg őket, vagy ha úgy érzik, hogy nem kapnak segítséget, ha bajba jutnak, vagy válságba kerülnek. Ami a fejleményeket illeti, természetesen nem csak a kereskedelmi dimenziót kell kiemelni, hanem van az öko folyamatoknak is hatása. Az öko folyamatok pozitív eredményekkel járnak. A UNEP az Ájolóval közösen egy tanulmányt adott ki, amelyben azt mutatta, hogy a 2%-a a beruházási GDP-nek 10 ágazatban valóban elindítja az ökogazdaság folyamatait. De szembe kell néznünk átalakítással, szerkezet átalakítása is ezekben az érintett ágazatokban. Ennek nincs köze a kereskedelemhez, hanem ahhoz van köze, hogy zöldebbé tesszük a gazdaságot. Ugye itt van a gazdasági válság, az EU gazdasági irányítási rendszert fog bevezetni az EU szintjén, és ez az EU 2020-as stratégiájával is összefüggésben van, ennek lesz hatása a foglalkoztatásra, a gazdasági és szociális politikákra. Ez a három elem, amely legalábbis nagyon fontos a kereskedelem, a zöld gazdaság és a gazdaság irányítás. Ennek a háromnak van hatása a munkavállalókra, a cégekre, és ahogy önök válaszolnak a munkaerőpiaci változásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, a panel végére érkeztünk, nagyon sokféle üzenet elhangzott, de szeretném tudni, hogy a teremben lévők közül van-e valakinek kérdése azelőtt, hogy munkáinkat befejeznénk. <laughs> Nem tudom, hogy a szemembe sütő nap miatt-e, de nem látok szólásra jelentkezőt. Hol? Mégiscsak. Prigo. Tessék. Klaus Müller vagyok. Az észak a Vesztfáliai Munkaügyi Minisztériumtól érkeztem, ahol a Nokia esetre sor került. Először is a jó hír. A globalizáció válsághoz való alkalmazkodás számára évente csak 50 millióra van szükség, ez tagállamonként 2 milliót jelent. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók nem kerülnek sokba, hogyha szemügyre vesszük, vagy összehasonlítjuk ezt az, hogy mennyibe kerülnek a bankok például. Az európai globalizációs része a szociális alapból is minimális, ez kevesebb, mint egy fél százalék, nagyon jól ismerem a szociális alapot Németországban, saját tapasztalatból, és mindazt, amit a globalizációs alapból sikerült megcsinálni, ezt a szociális alapból is sikerült volna meg alap, me, megvalósítani. Németország 200 milliót 200 milliót vettek el, ezzel a globalizációs alapot is lehetett volna finanszírozni. Nem értem, hogy miért finanszírozunk ezt az alapot, hiszen rengeteg idő telik el, miközben a között, hogy elbocsátják az embereket, és megítélik a támogatást. Nézzük meg, ki profitált ebből, kinek származott ebből nyeresége. Azoknak, akik a nagy vállalatok profitáltak ebből mindebből, mindenek előtt. A válság idején a munkaidő megrövidítésével tartották meg a munkahelyeket. A globalizációs alap azonban csak akkor nyújt támogatást, hogyha valakit elbocsátanak, és nem támogatja a munkahelyek biztonságát, illetve megtartását. Azt hiszem, ez egy kemény kritérium. A munkahelyek biztosítása fontos, és csak is a munkaidő megrövidítésével sikerült a válságból kilábalni. A globalizációs alap esetében felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió támogassa az elbocsátást, vagy pedig megrövidítem a munkaidőt. Ez elfogadhatatlan. Nem lehet egy eszközzel, amely a gyakorlatban tulajdonképpen nem hatásos ilyen, ilyen eredményt elérni. Eh, a spanyol eh, munkaügyi minisztériumból érkeztem, ott az Európai Szociális Alappal foglalkozom. Annyit szerettem volna mondani, hogy teljes mértékben egyetértünk az alap további fenntartásával a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a forrás, szemben azzal, amit a német kolléga elmondott, nem a vállalatokat támogatja, hanem a munkavállalókat, és nagyon nagy a hozzáadott érték, illetve értékteremtés párhuzamosan az Európai Szociális Alappal. Az intézkedések nagyon jó minőségek és sokkal hatékonyabbak a, azok számára, akik elveszítették a munkahelyüket. A spanyol projektek az elmúlt év folyamán, 11 ilyen projekt volt egyébként, azt mutatják, az elemzéseink során, hogy valóban sikeres projektekről van szó. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez az alap többletértéket, hozzáadott értéket teremt, és ezt a jövőbeni tervezés, pénzügyi tervezésnél is figyelembe kellene venni. Nagyon jó volna, hogyha sikerülne a jövőben is fenntartani ezt az alapot. Köszönöm. Eh, Nem látok más eh, szólásra jelentkezőt a teremben. Akkor tehát, mielőtt megadnám a zárszó eh, lehetőségét Barbara Matira asszonynak, elmondanám, hogy ezt az alapot most minden részletében megvizsgáltuk, és úgy tűnik számomra nincs egy hangú üzenet majd, hogy nem egymással szemben álló vallásos felekezetek vannak, vannak, akik azt mondják, hogy ez hasznos, mások azt, hogy nem használták eleget, nem használták annyit, és be lehetne ezt építeni az Európai Szociális Alapba, mások ezzel ellentétes véleményt képviselnek, van, aki azt mondja, hogy ezt az ipart kedvezményezi, mások szerint a munkavállalók javára szolgál ez az alap, tehát azt hiszem, hogy éppen elég téma van, hogy elvi vitákat folytassunk a jövőben is, illetve van még előttünk eldöntedő kérdés a következő pénzügyi terv kapcsán is ezzel az alappal. Köszönöm, és most pedig megadom a szót a két szervezőnek, Barbara Matérának és Fredrik Dardennek. veramente sarò brevissima. Allora, questa... Nagyon rövid leszek. Ez a mai konferencia elérte a kitűzött célját. Egy fontos eszmecserére találkozóra került sor a fő szereplők között, akik dönthetnek ezen alap jövőjéről, és valamennyien együttműködhetünk annak érdekében, hogy ezt az alapot a tagállamokban, az Európai Unió tagállamaiban megismerjék. Felírtam azokat a szavakat, amelyeket Andor biztos úr említett, amelyek nagyon fontosak számomra, aki ezen alap állandó jelentéstevője vagyok 2014-ig. Az alap megszüntetése hiba lenne, az alap nem lesz tökéletes, de vannak mozgásterek ennek javítására. Az alap missziója még nem zárult le. Nekem 20, én 29 éves vagyok, ez az első nagy konferenciám, tehát azt mondhatom, hogy fiatal korommal összhangban kedvező hangnemben zárnám le ezt a konferenciát, és ezt a három csatát folytatnám le. Egyrésztről is a kifizetéseket meg kell gyorsítani, előre kell hozni az intézkedéseket a munkavállalók ever a tagállamokban, csökkenteni kell az elbocsájtott munkavállalók szemet 500-ról 200-ra, és a globalizációs alapot a következő pénzügyi terven belül valorizálni kell. Ezzel zárom is szavamat, és köszönetet mondok Adriánának, illetve Frederik Darden kollégámnak, de különösen valamennyi jelenlévőnek, az előadóknak, akik felszólaltak, a kollégáknak, akik üdvözöltek minket, illetve jelenlétükkel kitüntették az eseményt, és különösen üdvözlöm és köszönetet mondok a tolmácsoknak, akik minden áldott nap hangot adnak az európai parlamenti képviselők véleménynek. Köszönöm. Merci, peut-être deux mots également de Köszönöm talán néhány szó még zárásként ahogy is kifejezzem örömömet, hogy mindenki kifejezhette különböző véleményét a mai konferencia során, de voltak egyező pontok is, és ennek csak örülhetünk, ahogyan Barbara is mondta, Andor biztos úr szavainak, azon szendékának, hogy 2013-ig meghosszabbítsa ennek az alapnak a misszióját, reméljük, hogy az alap nem ér ott véget, ez egy nagyon fontos elem, és örülnünk kell az egyetértésnek is, az alapból folyósított fellépések hasznosságára vonatkozóan, a munkavállalók részére biztosított segítségnyújtással kapcsolatban, ami a kísérő intézkedéseket illeti, illetve az alapszolidaris jellegét illeti a tagállami politikokon túlmenően, és megállapíthattunk egy egyetértést is azt illetően, hogy az alap nem tökéletes, és együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy javítsuk azt olyan módon, hogy segítse a munkavállalókat, akik életük egy bizonyos szakaszában olyan helyzetbe kerültek, amit ami ö, olyan döntésekhez kapcsolódik, vagy olyan döntések következménye, amelyek tőlük távol van, ugye a szerkezet átalakítás, a delokalizációs intézkedésekre gondolok, amelyeket ők elszenvednek, és itt egy sürgős segítségnyújtásra van szükség, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, meg kell ö, ö, tennünk mindent, hogy a határidőket ö, csökkentsük, hogy a folyamatokat felgyorsítsuk, az alap merevségét, rugalmatlanságát csökkentsük. Felül kell vizsgálni tehát az alapműködési módozatait, annak hatékonyságát növelni kell, a közvélemény, a, illetve a helyszíni szereplők figyelmét fel kell hívni az alapra. Azt hiszem, hogy a mai egy nagyon fontos szakasz volt az alap ismertétételében, és ez a brosúra is, amit elkészítettünk, és az a tagállamokban kiosztva szintén hozzájárul majd az alap ismertétételéhez. Tehát működjünk együtt annak érdekében, hogy állandóvá tegyük ezeket a fellépéseket, és mindenféleképpen a kohézis alap keretében akár egy specifikus költségvetéssel, amely megfelelő és elegendő is. Még egyszer köszönetet mondok valamennyi hozzászólónak, a közvéleménynek, Barbarának kezdeményezéséért és moderátor asszonyunknak, aki lehetővé tette, hogy mindenki a megfelelő keretek között szólaljon fel, mindenkinek köszönetet mondok.